Yes, hello. Welcome. Üdvözlök mindenkit. Megkezdjük az ülést. Gróte kolléga egy kicsit késik ma, és 16 óra 45 Korgelbrendi kolléga veszi át az elnöklést, addig pedig én végzem el ezt a tisztséget. Két napirendi változásról kell beszélnünk. A 18-as napirendi pont, kapcsolatosan a jelentéstevő azt kérte, hogy halasszuk el ezt az ügyet. Ez azt jelenteni, hogy az első januári ülésünkön kerülne erre sor. A másik dolog pedig, hogy az egyéb kérdések alatt van egy új napirendi pontunk. Ez a hústermékekre vonatkozó címkézéssel kapcsolatos. Ma vagy holnap kerülne erre sor? Holnap! Holnap 12 órakor a bizottság képviselőinek jelenlétében tárgyalnánk ezt meg. Információképpen elmondom még azt is, hogy tájékoztatásul, hogy az észt és a máltai nyelv kivételével a többi nyelven rendelkezésre áll a tolmácsolás, Dan Jörgenzent pedig kinevezték élelmiszer ügyi, halászat és mezőgazdasági miniszterré Dániában, így hát elhagy bennünket, sok sikert kívánok neki az új feladatához, az első nagy feladat, ami rávár, a halászati kvóták rendezése e héten, illetve az azzal kapcsolatos döntéshozatal. Ami a Riotard jelentést, illetve a rossz jelentést illeti, január 22-ére halasztjuk el őket, amely pedig a növények reprodukciós anyagaira vonatkozó vitát illeti, szintén december 18-án lesz, 12 órakor, és január 30-án szavazunk e témában. Aztán a trialógusokkal kapcsolatosan is vannak hírek, itt vannak az F-gázok. Ma lesz a negyedik trialógus 4 óra és 5 óra között. Aztán a Belié jelentés ügyében ugye elmondtam már, hogy januárra halasztottuk azt. Aztán itt volt még a Dohány jelentés, Linda McEwan jelentése, ma este lesz egy találkozó ezügyben. December 11-én ezügyben is sor került már a negyedik trialógusra. A tanácssal sikerült haladást elérnünk, remélhetőleg ma este megszületik a megállapodás. mindenki megpróbált kompromisszumot elérni. Ami a klinikai kísérleteket illeti, a legutóbbi trialógus alkalmával Strasbourgban 12-én sikerült megállapodnunk most már, csak az a feladat, hogy a szöveget véglegesítsék, és a Koreper és az MV-ben fog, be fogják mutatni azt, tehát itt és a Koreperben. Ami pedig a biocideket illeté volt egy megállapodás nem régiben üdvözlöm közben Gróta kollégát. December 26-a 11-én sikerült más ügyben is megállapodnunk, ami pedig a környezetvédelmi számlákat illeti január második felében kerül sor a következő háromoldalú egyeztetésre. Tehát sok-sok háromoldalú egyeztetés zajlik, és néhányat sikerült már lezárni. Aztán itt vannak az invazív területi idegen fajok, holnap lesz az ezzel kapcsolatos egyeztetés, az A1G3-as, G2-es teremben, és aztán most át is adom a szót Gróte kollégának. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, elnézést, hogy kicsit késtem. Hármas napi rendi pont következik. Jé, ez az én jelentésem a vadon élő állat és növényfajok számára kereskedelmi szabályozás által biztosított védelemről szóló szöveg átdolgozása. Ez egy tipikus elnök nyakában maradt jelentés, ugyanis a Lisszaboni szerződés miatt szervezeti átalakulás miatt kell formálisan és tartalmilag is áttalakítanunk a szabályozást a komitológiai eljárásnak megfelelően. Érdemi tartalmi módosítók nincsenek. 13 módosító született, ezeknek főleg az a célja, hogy a végrehajtási rendeleteket részben ö, gyengítsék, illetve pontosítsák. És az egész jelentésnek is végül is ez volt a célja. Mind a 13 módosítót én magam nyújtottam be. Erről tulajdonképpen elég ennyi, esetleg Szánóni kollega, mint árnyék előadó, kíván valamit mondani? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Csak csatlakozni tudok önhöz, az előadóhoz, ami a CITES megállapodást illeti. Az volt a dolgunk, hogy a veszélyeztetett vad, növény és állatfajok védelmére vonatkozó szabályozást átdolgozzuk. Most főleg arra kell odafigyelnünk, hogy egyre több faj veszélyeztetett. Most már ugye az elefántoknál is súlyosan jelentkezik a probléma, a kormányok ellenőrzése szükséges. A módosítók, amit az átdolgozás szükségesé tett, aktualizálja az eredeti javaslatot, Lisszaboni szerződéshez igazítja azt, tehát minden a Lisszaboni szerződésben tartalmazott elvet tükröznie kell, nem csak a főszövegnek, hanem a végrehajtási utasításoknak is. A hármas függelék a legfontosabb ilyen szempontból, amely általános és specifikus megszorításokat tartalmaz egyes származási ország, országokra vonatkozóan. A bizottságnak lesz a dolga az, hogy demokratikus ellenőrzés mellett ezeket az új szabályokat javasolja, és mi majd, mint parlament, ezt jóvá hagyjuk. A 8-as, 9-es főleg a végrehajtási feltételek garantálására irányul. Elfogadható a bizottság javaslata, ugyanis megpróbálják a struktúráját és a dokumentumok tekintetében szükséges keretét meghatározni annak, amit tenniük kell. Csatlakozom az előadóhoz, és mint árnyék előadó támogatom a szöveget. Ezt örömmel hallom a liberálisoktól. Satu Hassi-nak adok, adnék szót, ha itt lenne. És több jelentkezés akkor nincsen? Akkor az Európai Bizottsági a szó. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ez az anyag egy rendelet átdolgozása, és amelyet egyébként többször módosítottunk már eddig is, főleg a függelékeket, hogy jobban megfeleljünk a nemzetközi egyezményekben szereplő fajlistáknak. A bizottság javaslatában arra tesz javaslatot, hogy a komitológiai eljáráshoz igazítsuk a valamennyi szabályt és a Lisszaboni szerződéshez, és az együttműködés, együttgondolkodás szellemében feltárjuk, hogy az előző komitológiai eljárást miben kell módosítani ahhoz, hogy ez érvényesüljön. Jó véleményünk van erről a tervezetről, a tanácsi munkacsoporttal is jó kapcsolatunk, és szerintünk a következő hetekben, legfeljebb hónapokban megállapodás lesz ebből. Köszönöm. Akkor erről a témáról lezárom az eszmecserét. Ahogy már mondtam, január 7-éig 18 óráig lehet benyújtani még módosítókat, és január 30-án lesz erről a szavazás. Most a, a, az eljárási szabályzat 88-as szikével kapcsolatos uh, napirendi pont következik. Itt uh, Szetuhászi kolléga, Perc Stász és mások is uh, úgy mint Dagmarot Bérenzennóni kolléga és mások szeretnének felszólalni. Bárt Stász az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz tagja ennek a szakbizottságnak, fenntartásának ad hangot a bizottság intézkedésével szemben, ami a 1507-es vonalat illeti, a géntechnológiával módosított kukorica készítmények tárgyában, Az általunk benyújtott dokumentumban leírjuk azt, hogy az Európai Bizottság meghaladja a saját kom kompetenciáit. A miniszterek tanácsának tett bizottsági javaslat a az irányelv egyes cikkeire vonatkozóan nem határoz meg konkrét lépéseket, és nem szól a bizonyos ökológiailag kiemelt területek védelméről. Volt egy tanácskozás, az élelmiszerlánc alatt biztonságával foglalkozó illetékes grémiumban, ott nem született állásfoglalást, az EFSA immáron három tudományos állásfoglalást is készített, Ezekben található egy kockázat elemzés is, és a kockázat menedzsmentre vonatkozólag is tesz bizonyos javaslatokat. A szövegben benne áll az, amit az állásfoglalás is leár, le, leír. Az EFSA állásfoglalásának alapján az Európai Bizottság változtatott a javaslatán, ez szükséges volt ahhoz, hogy bizonyos előfeltételek teljesüljenek az engedélyezésre vonatkozólag. Úgy gondoljuk azonban, hogy a megváltoztatott javaslatot az illetékes grémium elé kellett volna terjeszteni, még mielőtt megküldik a miniszterek tanácsának. Úgy gondoljuk összességében, hogy az Európai Bizottság túllépett kompetenciáin az eljárás során, és múlt héten pénteken egy másik dosszié kapcsán is felhívtuk erre a figyelmet, egy másik dosszié esetében, ahol az Amflora burgonya engedélyezéséről van szó, itt a korábbi döntést az Európai Bíróság megsemmisítette. Mi azt javasoljuk, hogy holnap a szavazás alkalmával szóbeli módosítást eszközöljünk az R preambulum bekezdés kapcsán, ahol a szöveg a G módosított géntenológiával módosított készítmények korábbi engedélyezésére hivatkozik, illetve az Amflora burgonya esetében született döntésre. Ezt szeretnénk összhangba hozni a múlt hét péntekén bírósági döntéssel. Egyébként azt gondolom, hogy a szöveg jól leírja, hogy miről is szól ez az egész ügy, milyen problémák állnak fenn, mi volt, mi történt az EFSA tanulmányokkal lépve azok miről számolnak be. Első olvasatban egyébként sikerült Lepás kolléga jelentésében megállapodást elérnünk, a tanácsban egyelőre foglalkoznak ezzel az ügyjel. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetésképpen Dagmar Rót Bérent. Köszönöm szépen, elnök úr! A helyzet a bizottságban a génmódosított, géntechnológiával módosított készítményekre vonatkozólag nem tükrözi az Európai Unió tagállamainak többségében uralkodó álláspontot. Legegyszerűbben talán így lehet leírni a problémát. Azt hiszem, senkivel szemben nem vagyok igazságtalan, és senkit nem sértek meg a különböző főigazgatóságokban sem, hogyha azt mondom, hogy az Európai Bizottságban nem kezelik kellő körültekintéssel azt a kérdést, hogy mit is jelent egy géntechnológiailag módosított szervezetet kibocsátani a természetbe. Valószínűleg összefügg ez azzal is, hogy a bizottságban sokkal fontosabb kérdésekkel kell foglalkozniuk. Tiszteletben is tartom ezt, de mi itt a részletkérdésekkel foglalkozunk, és ide tartozik annak is a tüzetes elemzés, hogy mit is jelent az, hogyha egy ilyen gémódosított szervezet kikerül a szabadba. Megmondom őszintén, az Európai Bíróság múlt heti pénteki döntését követően még megkönnyebbültem. A bíróság ugyanis ugyan nem mondta ki, hogy az Anflóra engedélyezésen tartalmilag helytelen volt, de kimondta, hogy a bizottság helytelenül járt el. Jól emlékszem még, hogy Dali úrral és Shaft úrral telefonáltam, és megkérdeztem tőlük, hogy milyen okból kifolyólag értek el erőszakosan azt, hogy ez átmenjen tehát nem elég érzékenyen, körültekintően foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel a bizottságban. Ami most a bíróságot illeti, az Európai Bizottság felszólította a bíróságot, illetve az Európai Bíróság felszólította az Európai Bizottságot, hogy tegyen valamit a géntechnológiával módosított kukorica készítmények esetében. Nem azt mondta, hogy fogadják el az engedélyezésre való kérelmet, hogy kedvezően bírálják aztán, hanem csak azt mondták, hogy tegyenek valamit. De nekem az az érzésem, hogy az Európai Bizottságnak semmi gondja nincs továbbra sem egyébként az 1507-es kukoricakészítmény vonallal. Az EFSA-tól született most néhány állásfoglalás, legtöbbjük sajnos nagyon rossz, az aszpartámmal kapcsolatos állásfoglalásuk, és egyébként szerintem rossz, ezzel majd holnap foglalkozunk. És van egy nyilvános vita is a különböző génmódosított készítmények szabadon bocsátásáról, és vannak mindenféle tudományos viták is arról, hogy a 1507-es vonal mekkora nagy kockázatot jelent. Különböző pontokban sorolják fel a tudósok azt, hogy az így módosított kukorica halálos a beporzást végző rovarok számára. Hát mi történik, hogyha ezek, a, ezek elpusztulnak? Nem lesz, ami bepor, beporozza a különböző növényeket, virágokat. Nyilván senkinek nem kell magyarázni, hogy ez mit jelent. Egyetértek Bártal, szóbeli módosítót kellene eszközölnünk a múlt heti bírósági döntésnek megfelelően, formálisan kell ezt megtennünk, és az Európai Bizottságnak is tudomásul kell vennie, hogy legalább hat tagállam nagyon szkeptikus, és várhatóan még több tagállam szkeptikus fog majd állást foglalni. Hát most az Európai Bizottság tényleg még kapaszkodik egy további pofonért? Biztos vagyok abban, hogy az általunk előterjesztett szöveg jó, és hogy megfelelő üzenetet fogalmazunk meg mind a tagállamok, mind a polgárok felé. Köszönöm, elnök úr! Az én javaslatom eh, ahhoz kapcsolódik, amit a kollégánk az imént mondott, és én más nem is mondanék, mint hogy teljesen támogatom az ő által, tehát Berend kollég által elmondott javaslatokat. A az én javaslatom az lenne, hogy ezt a kérést utasítsuk el. Emlékeztetnék itt arra mindenkit, hogy nem ellenezhetjük ezt a véleményt, de mégiscsak megnyilvánulhatunk ennek ellenében, ami egy erőteljes politikai üzenet lenne az Európai Parlament részéről. És mik az indokaink erre a döntésre? Ezeket az imént már felidézték. Tanulmányok is mutatják, hogy milyen negatív hatásai lehetnek ezeknek a termékeknek. Az EFSA is megerősítette ezt és az iparág maga nem folytatott kiegészítő tanulmányokat annak érdekében, hogy megoldja a fennálló problémákat. Olyan pillanatban vagyunk most, hogy meg kell erősíteni a gémmódosított termények ellenőrzését, és már két éve annak, hogy megszavaztunk a bizottság javaslata alapján méghozzá eléggé nagy többséggel egy olyan ügyet, amit a tanács már két és fél éve tárgyalt. És ez azt jelenti, hogy szigorúan véve semmilyen okunk nincs arra, hogy megadjuk most ezt az engedélyt. Ami pedig azt az érvet illeti, amit az Európai Bíróság felhozott, tehát ők megbüntették volna a bizottságot azért, mert nem adták meg az engedélyt és valójában azt büntették, hogy nem nyilvánítottak véleményt, tehát nem azt, hogy ilyen vagy olyan módon hoztak döntést. A bírósági döntés végrehajtása lehet az is, hogy elutasítjuk, azt nem kell feltétlenül elfogadni azt, amiről itt szó van. És csatlakozom a kollégáimhoz abban, hogy igen, megalapozott lenne ennek a döntésnek a visszautasítása, ugyanis az Európai Bíróság a egy krumpli fajtával kapcsolatban is megnyilvánult, nagyon sokan követtük ezt a folyamatot is. Az az engedély, amelyet ez a termény megkapott, azért jogszerűtlen, mert sok tagállamot meg sem kérdeztek erről. És amennyire én tudom, az új felmérés során a tagállamok egy részét már meg sem kérdezték. Tehát amennyire én tudom, az én álláspontom ahhoz közelít, hogy a komitológia keretében ezt ne engedélyezzük. Köszönjük szépen, Corinne Lepage. Most Bánki kolléga kap szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, teljes mértékben egyetértek a két előttem szóló kollégával. Én is azt gondolom, hogy itt egy határozott döntésre van szükség, és miután a GMO növények konkrét egészségre eh, gyakorolt hatásával kapcsolatos vizsgálatok eh, sokat változtak az elmúlt évben. Én azt gondolom, hogy eh, felül kell értékelni és át kell értékelni az európai viszonylatban is a viszonyulásunkat ezekhez a génmódosított növényekhez. Magyarország helyzete speciális ebből a szempontból, hiszen nálunk alkotmányban rögzített tény, hogy Magyarország nem engedi a GMO növények termesztését. Így nyilván abban vagyunk érdekeltek, hogy a körülöttünk lévő országok is hasonló állásponton legyenek. Én is egyetértek Lápás kollégával, hogy az Európai Parlament egy határozott és világos üzenetet tud küldeni azzal, hogyha nem járul hozzá, vagy nem biztosítja hozzájárulásáról a bizottságot. Én is azt gondolom, hogy a, az Európai Bizottság döntése is megerősít bennünket ebben, hiszen olyan eljárási hibát vétett a bizottság a, az Anflóra burgonya engedélyezésénél, amelyet, amelyre most a bírósági döntés is felhívta a figyelmet. Tehát én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, körültekintően, és a e, jövőt tekintve még akár számunkra versenyelőnt jelentő helyzetet is tudunk azzal e, elérni európai szinten, hogyha e, tiltjuk vagy nem, nem támogatjuk ezeknek a gémódosított vetőmagoknak a, az alkalmazását az Európai Uniós tagországokban. Köszönöm. Köszönjük szépen, Banki úr, Göring asszony. Thank you. Well, usually happens to me in these debates. I... Én általában ö, eltérő véleményt szoktam hangoztatni, de most ö, teljesen egyetértek azzal, hogy minden kijelentésünket ö, bizonyítékokra, tudományos felismerésekre kell alapoznunk, és végül is, ha az ügynökségeket megfizetjük, már pedig megfizetjük, akkor ö, alakítsanak ki szakvéleményt, és ne ideológiai alapon álljunk hozzá a dologhoz, és ne csípőből utasítsunk el dolgokat, és most úgy tűnik, hogy ez történik, mármint az előbbi szerencsére. A GMO növényeket eddig is általában a legszigorúbb szabályozás alá vetettük, de mégis vannak, akik azt mondják, hogy ez így nem jó. A Monsanto kukorica ügyét nem lehet önmagában külön kezelni, és nem a saját értékén kezelték valóban, hanem általában a GMO vitára kiterjesztették a konklúziókat, és ugyanez érvényes most az amfóra burgonyára. Szerintem <clears throat> most ugye annak a tükrében, hogy egyesek ezt el akarják utasítani, és ennél sokkal szigorúbb tudományos megalapozottsággal szeretnének dönteni, bár ilyeneket nem hallottunk még, végül is jó, csak nincsenek ilyen vélemények, szakvélemények egyelőre. Évekkel ezelőtt volt már egy hasonló. Az kritizálható, hogy késlekedett a döntéshozás. Miért késlekedett? Azért, mert a bizottság a parlament átláthatatlan álláspontjára várt, és az EFSA pedig nem tudta támogatni tudományos evidenciával azt, amit a parlament politikailag akart. Tehát uh, itt a többséggel mégiscsak ellen, el, többségnek ellenébe megyek, úgy látom, mert uh, állítólag ez kompetitív versenyelőnyt jelent nekünk, ha betiltjuk ezeket a növényeket. Szerintem pont ennek az ellenkezője igaz. Tovább nehezítjük a termelőink helyzetét, a termelés hatékonyságát rontjuk, és nem lehet most már egy egész technológiai ágazatot figyelmen kívül hagyni. Tudom, hogy én kisebbségben vagyok ebben a bizottságban, de remélem, hogy a kisebbségi véleményt is meghallja valaki én minden erőmmel azon leszek, hogy ezt ne utasítsuk el, mert szerintem nincsen ennek megbízható alapja, és ha valaki valóban tudományos alapon akar eljárni, amit itt hangoztat, akkor nem teheti meg azt, hogy politikai döntést hoz csupán. Köszönjük, Görling asszony. Önt még valóban nem hallottam így az EFSA mellett érvelni, akkor az EFSA-nak még egy barátja van ezek szerint. Most akkor az Európai Bizottság következik. A Sankó igazgatóját halljuk. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is az amfóra burgonyáról szeretnék beszélni. Valóban a pénteki Európai Bírósági ítélet sokakat sokkolt. Nem vártunk ilyen szankciót ugyanis de elemezve ennek az indokait, tehát azt, hogy a bíróság miért határozott így, azt gondolom eh, fontos, hogy megkülönböztessük a 1507-es eh, kukorica ügyétől ezt. Ami a burgonyát illeti, a bíróság azért ítélt el minket, mert miután az Amflora döntést eh, benyújtottuk a tanácsnak, az nem fogadta el azonnal a határozatot, amely jóváhagyta volna ennek a burgonyának a termesztését. Mindeközben pedig az EFSA pedig egy új állásfoglalást, egy tudományos állásfoglalást bocsátott ki, aminek két külön vélemény is a része volt. Ezeket mi figyelembe vettük, ugyanis a végső döntésünkben az EFSA-nak ezt az új véleményét a preambulum bekezdésekben sikerült megjelentetni, de a bíróság úgy ítélte meg, hogy vissza kellett volna térnünk az eljárás elejére, és ismét a komitológia eljárását igénybe venni, tehát ezért ítélt el minket a bíróság. Itt pedig, ami a 1507-es kukoricát illeti, itt egy kicsit más a helyzet. Felidézném, hogy 2001-ben volt az erre irányuló első kérelem, hat pozitív véleményt bocsátott ki ezzel kapcsolatban az EFSA, és két alkalommal a bíróságot, a bizottságot majd, hogy nem e, elítélte az Európai Bíróság, legutóbb 2013. szeptember 26-án. Kötelezettség mulasztás miatt narasztaltak el minket, mert nem nyújtottuk be ezt a tanácsnak időben, tehát nem arról van szó, hogy ne lett volna kellően alátámasztott szakvélemény. Annak ellenére, hogy 2009-ben az állandó bizottság, ami nem kapott minősített többséget, megszavazta ezt, a bizottság 2009 óta nem adta át ezt a tervezetet a tanácsnak, ahogy azt az eljárás előírná. Tehát nem vagyunk elégedettek azzal, hogy a 2009-es szöveget küldjük el szavazásra, ugyanis 2012-ben az EFSA a 1507-es kukoricával kapcsolatban is két újabb szakvéleményt jelentetett meg. És ez ellentmondott a négy korábban megfogalmazott szakvéleménynek. Igaz, hogy a pionírt a per keretében felkértük arra, hogy nyújtson be egy engedélyre irányuló kérelmet azért, hogy az EFSA más véleményét is figyelembe lehessen venni, és az is igaz, hogy a Pionír nem tett eleget ilyen irányú kérésünknek. De miután megszületett a bíróság ítélete 2013. szeptemberében, a Pionír megerősítette, hogy az utánkövetési tervét kiigazította, azért, hogy a legutóbbi EFSA ajánlásoknak meg tudjon felelni. Így tehát, ahogy az abban a javaslatban is szerepel, amit mi a tanácsnak benyújtottunk, ezt a tervet a tagállamokkal is meg fogjuk vitatni. És még egy dolgot mondanék, amit vitatta korábban, de ami ma a szakbizottságban nem merült fel, tehát a glüfozináttal szembeni ellenállóság. Ez a kezdeti kérelemben szerepelt ugyan, tehát a pionír ezt is beleírta maga kérelmébe, de ezt nem engedélyezték a kukoricával kapcsolatban, tehát ha meg is kapja az engedélyt ez a kukorica, tehát hogy lehet majd termeszteni az Európai Unióban, akkor sem fognak glufozinátot használni. És ha egy gazda mégis úgy döntene, hogy ezt alkalmazza, mint ahogy az más növények esetében engedélyezett, akkor szankciókkal kell esetleg szembenéznie. Az állásfoglalás indítványuk is azt idézi fel, hogy a gémódosított termények hosszú távú hatásaira kell koncentrálni, illetve a nem megcélzott fajokra gyakorolt hatást is figyelembe kell venni. Itt gondolok azokra a lepkefajtákra, amelyeket itt mindig emlegetünk. A határozatunkat eljuttattuk a tanácsnak, és ebben szerepel az is, hogy a gémmódosított kukoricában szereplő anyagokkal szemben egyes lepkefajok nem ellenállóak. Tehát a kukorica által nem megcélzott lepkékre gyakorolt hatást illetően úgy gondoljuk, hogy figyelembe vettük a pollen, a virágpor problémáját is. Végül pedig a jogi elemekkel zárnám a hozzászólásomat. Az állásfoglalás tervezetben az szerepel, hogy a bizottság az alapjogi aktus keretében megkapott hatásköreivel él. Tehát ezért a bizottság november 8-án benyújtotta a tanácsnak a javaslatát a 1507-es kukoric engedélyezésével kapcsolatban. Ezt elismétlem, ugyanis a bíróság kötelezett minket arra, egy kötelezettség, egy mulasztási eljárás keretében, és úgy tűnik, sőt valószínű, hogy a vállalat kártérítést is fog követelni tőlünk azért, mert ezt nem tettük meg korábban, és hogy két-három termő évet kénytelenek voltak emiatt kihagyni a 2009-es állandó bizottsági vélemény után. Tehát a jogi elemzés után szorosan végig követtük ezt az anyagot, és politikai szempontból is elemeztük. Ugyanis a biztosok kollégiuma megadta az engedélyt arra, hogy ezt a javaslatot átnyújtsuk a tanácsnak. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi belül maradunk a saját hatásköreinken, és ahogy azt önök is tudják, a tagállamoknak három hónapjuk van, hogy véleményt nyilvánítsanak. A görög elnökség nem szerette volna napirendre tűzni a tanácsi formációkban ezt a problémát, tehát december 13-án van egy környezetvédelmi, ma pedig egy mezőgazdasági tanácsülésre került sor, de a görög elnökség nem kívánta napirendre tűzni ezt a témát. A litván elnökség most gondolkodik erről, de minden esetre a tanácsnak kellene erről véleményt nyilvánítania, vagy úgy kellene dönteni, hogy nem nyilvánít véleményt, és mindezt február 7-éig kellene megtennie. A jogszabályok értelmében itt most nem az önök politikai jellegű javaslatára gondolok, amit Löpás asszony emlegetett, de jogi szempontból, ha a tanács nem nyilvánít véleményt, és nem szavazza le minősített többséggel ezt a javaslatot, akkor a bizottság engedélyezni fogja a 1507-es kukorica termesztését. Tehát, elnök úr, ennyit ö, szerettem volna elmondani, ennyi információval tudok most szolgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rudi úr. Ennél jobb az időzítés nem is lehetne. Nem rendeltünk meg semmit, de a bíróság ítélete jókor érkezett. Jó pillanatot fogtunk el a vitával. Van-e bárkinek még mondani valója ebben az ügyben? Nem látok jelentkezést, akkor holnap itt a bizottsági ülésünkön szavazunk a témában, és januárban kerül majd a dosszié a plenáris szavazásra. Köszönöm mindenkinek, és persze a bizottságnak is. Az elmondottakat, és akkor most folytatjuk az ülést Jutehaug véleményével, a 2012 évi mentesítés az EU általános költségvetése Európai Bizottság fejezet. Jutta Haug fogja bevezetni a témát. Köszönöm szépen, nem fogom nagyon elnyújtani a dolgot, hiszen többé-kevésbé újra és újra ugyanazt mondom el itt. Még egyszer meg kell néznünk, illetve szem előtt kell tartanunk azt, hogy az éghajlatvédelmi intézkedések, a közegészségügy, az élelmiszerbiztonság, és így tovább. Tehát mindaz, amit a, ö, mindaz, amivel azok az ügynökségek foglalkoznak, amivel mi is foglalkozunk, ezek az EU költségvetésének csak egy nagyon kis számarányát teszik ki. Ezt még egyszer szerettem volna elmondani, szerettem volna mindenkit emlékeztetni erre. Emlékeztetnék arra is, és látom, a kollégákat rendkívül módon érdekli a téma, talán ott a hátul ülőknek is mondom, lehet, hogy a szenvedőszéktől most nincs itt senki, de már múlt évben is felidegesített, és most megint felidegesített az, az idén is, és ezt szóvá tette a múltkor, és remélem, hogy az Európai Bizottság végre elkezd védekezni, hogy a szenvevőszék egyszerűen úgy van vele, hogy vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat és egészségügy, ez mind-mind egy kalap alá vehető, szerintük. És ezt az egész területet 7,9%-os hibarányjal illeti a szembevőszék. Mindenki, aki elolvassa a szembevőszéket, az rögtön felfigyel, és hirtelen furcsának tartja ezeket a számokat, és ha pontosan odafigyelünk, láthatjuk azt, hogy a hibák legtöbbje a vidékfejlesztés és a halászat területén történik, nem pedig a mi területünkön. Szerintem egyszerűen félrevezeti a számbevőszék az embereket. Mindenki azt hiszi, hogy a számbevőszék teljes mértékben kompetens, szakszerű, az objektivitást tartja szem előtt, és a pontos, tüzetes vizsgálatot, hát hogy ezt megnézzük, erről szó sem lehet. A 7,9% gyakorlatilag a vidékfejlesztésre és a halászati politikára vonatkoztatandó, és ha megnézzük a konkrét összegeket, amelyekről szó van, halászat plusz vidékfejlesztés 13,75 milliárd euróról volt szó a 2012-es évre vonatkozólag. 13,75 milliárd euró. Mi pedig a magunk life és egészségügyi programunkkal összesen, már akadozik a nyelvem a sok számot sorolva, 724 milliót költöttünk el. Én egyszerűen disznóságnak tartom azt, amit történik. Állandóan ezzel kell foglalkoznunk újra és újra, és aztán a 7,9%-ot verik a fejünkhöz. Ez nyilván egy magas hiba arány, de nem mi vagyunk felelősek ezért, és nem is a bizottságnak azon része, amely a mi szakterületeinkkel foglalkozik. Mind az éghajlatvédelme, mi, mind az egészségügyi és környezetvédelmi főigazgatóságon jó munka zajlik, semmi gond nincs, nem fogom most újra elmondani azt, amit egyébként már egy dokumentumban leírtam, és mindenki elolvashatott. Egyszerűen csak el akartam mondani, hogy a minket érintő területeken jól zajlik a munka, az ügynökségeink is jól dolgoznak, jól működnek. Egy-két kisebb dolog nyilván sérelmezhető, és mivel a jelentésemet meg kellett írnom valamiről, hát akkor ezeket meg is említettem nyilván abban a kevés bekezdésben, amelyek az egyes ügynökségekre vonatkoznak. És hát azt azért írjuk a szembevőszék javára, hogy minden ügynökség esetében azt mondja, hogy megadható a mentesítés. Ezt én is mindenképpen támogatni tudom. Vannak itt azonban érdekes történetek, Például az egyik ügynökségnél hirtelen a hiányzott néhány laptop, kb. 5000 euró értékben hiányoztak ezek a laptopok. Hát, hogyha minden egyes intézmény esetében 5000 eurós hiányok keletkeztek volna, akkor azt hiszem mindenki nagyon elégedett lehetne, és elégedetten lehetne, nézhetne a karácsonyi szünet elé is. Köszönjük szépen Jutta most az árnyék jelentéstevők következnek. José Manuel Fernández a néppárt részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, először is szeretnék Jutta Haugnak még egyszer gratulálni az elvégzett munkáért, és kiemelni, hogy milyen magas színvonalú ez az anyag. Aztán szeretném elmondani, hogy alapjában véve mindennel egyetértek, amit ő leírt tehát általánosságban egyetértek. Ha megnézzük az ügynökségeknek kiutalt költségvetést, akkor el kellene gondolkodnunk azon, hogy a szerepüket is át kellene alakítani. Ugyanis ha megnézzük, hogy egyre kevesebb erőforrást kapnak, és hogy ehhez képest milyen szerepeket kellene betölteniük, akkor úgy gondolom, hogy fel kellene tennünk magunknak azt a kérdést, hogy mit várunk ezektől az ügynökségektől. És utána azokat az erőforrásokat megadni nekik, amikre szükségük van ezeknek a feladatoknak a betöltéséhez. És a jelentéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha minden ügynökséggel közölnék, hogy milyen végrehajtási rátát várnak tőlük. Így láthatnánk, hogy a pénzügyi végrehajtás mennyire valósult meg az egyes ügynökségeknél. Ez lenne az én javaslatom az előadó számára. A jelentésben tehát szerepelnie kellene, hogy milyen pénzügyi végrehajtási rátát értek el az egyes ügynökségek. Ugyanis ez képet adna arról is, hogy milyen munkát végeznek ezek a szervezetek. Egyes ügynökségek nagyon közel vannak a 100%-os rátához, ami azt jelenti, hogy nagyon szűkös a költségvetés, amit kapnak ahhoz képest, hogy milyen feladatokat kell elvégezniük. Anna. Köszönöm szépen, most Anna Rosbach következik. Köszönöm elnök úr a szót. Tisztelt kollégák, az ECR jelentése szerint, és meg hát tudjuk is, ugye minden euró, amit elköltünk adó fizetői pénz, és ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ügynökségek által elköltött adópénzt arra költsék, amire az való, és elszámoljanak vele. Ami a, az öt ügynökséget illeti, ugyanazt a véleményt képviseljük, amit korábban. A mentesítési döntést az OECD iránymutatásaival összhangban kell <clears throat> meghoznunk, már pedig ez egy magas szintű elvárásrendszer. Továbbá úgy gondoljuk, hogy a szabályokat többször megsértették a tanácsnál is, és ha ez így zajlik, akkor nem szabad mentesítést adni. De sajnos parlamentünk ennek ellenére megadja gyakran a mentesítést, annak a tudatában is, hogyha gond van az elszámolással. Az ECR ö, frakció nem fog rábólítani erre. Ö, <clears throat> ezt a véleményünket nem változtatjuk meg. Örülünk annak, hogy a környezetvédelmi ügynökségnél végre most elkezdenek odafigyelni a költésre, hiszen az előző évekhez hasonló mennyiségű gond volt tavaly is. Úgyhogy van bőven javítani való, és mi azon leszünk, hogy történjen is valami. Köszönöm. Ezzel akkor a jelentkezőket meghallgattuk, a bizottságnak adok most szót. Van a bizottságtól valaki ehhez a témához? Euh, merci. Igen, köszönöm, elnök úr, és köszönöm Haug asszonynak is a jelentését az általános költségvetéssel kapcsolatban, illetve a környezetvédelmi ponttal kapcsolatban is. Ami a számvevőszéket illeti, ott vannak olyan fejezetek is, amelyek a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódnak, és sajnos ezeket a mezőgazdaság esetében nem találtuk meg. És ez egy kellemetlen meglepetés volt, hiszen minden jelentésről azt kell eh, mondani a sajtóban, hogy a vidékfejlesztésnél nagyon eh, súlyos hibákkal találkozunk. Még akkor is, hogyha az állami, vagy a számvevőszék által eh, szolgáltatott adatok azt mutatják, hogy a környezetvédelem esetében ez nem ugyanígy van. Haug asszony jelentése szerint a környezetvédelem jól áll, a klímaváltozás elleni küzdelem már nem annyira. Az utóbbi időben voltak ezzel kapcsolatos fejlemények, többféle területen is, és itt még néhány nehézséggel is találkozunk, nehéz olyan alvállalkozókat találni, akik ismerik ezt a területet, akik kellő szakértelemmel rendelkeznek, és akik el tudják végezni azt, amit a klímával foglalkozó főigazgatóság kért tőlük. A bizottság ennyit tud erről mondani, köszönöm szépen. Köszönjük. Akkor Jutta Haugnak adok szót most utoljára, parancsolj. Köszönöm. Amit José Manuel elmondott, vagyis, hogy a költségvetésünknek hány százalékát teszi ki az ügynökségek által elköltött pénz, ezt beleírhatjuk a szövegbe, ez csak egy egyszerű számítás, nem? Ez a fő gond. Amit Anna Rosbach kér, az már nehezebb ügy. Mert én parlamentként nem kötelezhetem az ügynökségeket arra, hogy OECD szabályok szerint számoljanak el. Őket a rendelet, a törvény kötelezi arra, és ezt a tanácssal közösen fogadtuk el, hogy költségvetési elszámolásaikat az unió rendje szerint csinálják. Tehát a költségvetési rendelet az egyetlen mérvadó szöveg, ennél többet és kevesebbet sem lehet kérnünk. Ami az átláthatóságot illeti, ezek ugye nincsenek benne a költségvetési rendeletben ezek az átláthatósági elvek, de azért léteznek. Az ügynökség általános működésének átláthatónak kell lennie, és az egyes tudományos bizottságok működésének is átláthatónak kell lennie. És itt végül is az ügynökségek általában sokat fejlődtek az utóbbi időben, tehát amit maguk megtehetnek, azt úgy tűnik, hogy igyekszenek megtenni, tehát ha ők dönthetik el, hogy mely tudományos bizottságokra bíznak ügyeket, azt ennek megfelelnek. Szerintem itt inkább a bizottság fellépését lehet kritizálni, de ezt meg megint külön lapon kell, és nem a mentesítés kapcsán megvitattunk. Talán egy másik alkalommal. Igen, ez fontos megjegyzés volt, mert amikor az ügynökségekről van szó, akkor mindig egy kicsit félreértés van. Tehát tudjuk, hogy az ügynökségek nem függetlenek. A bizottság a főnökük. A módosítók benyújtási határideje december 18-a 10 óra, és január 23-án fogunk a költségvetési mentesítésről szavazni és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban február 18-án lesz még egy vita, és a végső döntés a költségvetési Ellenőrző Bizottságban március 17-18-án lesz. Ezzel akkor az 5-től 10 terjedő napirendi pontokat most letudtuk, és a 11-es napirendi pont következik. Köszönöm elnök úr. Az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének témájában itt az emberi fellépés miatt is gazdasági és társadalmi következmények is vannak. A, az idegen honos fajok okozta költségek, ideértve az orvosi, állatorvosi költségeket állítólag 12 milliárd euróra rúgnak évente, ez egy hatalmas összeg, valamennyi tagállamot érinti a probléma, de ezzel még expliciten nem foglalkoztunk. Ezért örülünk most annak, hogy jó, noha jóval később, mint szeretük volna, jogalkotási javaslat foglalkozik az idegenhonos özönfajok témájával. Ez az első javaslat 20 év óta erre a problémára vonatkozóan. A bizottsági javaslat a fellépés kereteit úgy határozza meg, hogy minimalizálni kell a hatásokat és csökkenteni kell a súlyos hatásokat, az ökoszisztémára gyakorolt hatóság, hatásokat, az invazív fajok okozta károkat, környezeti és egyéb károkat. A bizottság hangsúlyozza, hogy egy gyors veszélyjelző és reakciós mechanizmusra van szükség, és ehhez IT háttérre is szükség van, számítógépes háttérre, ezzel én is egyetértek. Általában véve egyetértek a bizottság javaslatával, láthatóan sok munka van mögötte, sokat egyeztetünk a bizottsággal, és nagyra értékelem, hogy a bizottság rugalmas és kreatív módon állt eddig a kérdéshez. Jó alaptált ez a szöveg. Egyetértek az Európai Bizottsággal, hogy a megelőzés elvét, a prioritáció elvét és a koordináció elvét kell elsődlegesen alkalmazni. Szerintem esetleg lehetne még erősíteni ezt a javaslatot. A javaslat fő vonulatában felsorolja az érintett fajokat, és kritériumokat határoz meg arra, hogy hogyan lehet ezzel listát bővíteni, módosítani. Az invazív fajok listáját, listája alapján végrehajtási aktusokat kell alkotni, második javaslata a bizottságnak pedig bizonyos fajok tekintetében, mint a spanyol mesztelen és a zebra szúnyog és így tovább, konkrét ö, tagállami fellépéseket ösztönöz, a helyi problémákat nem szükséges EU szinten kezelni, de 50 is sajt felsorol a javaslat, ahol igen. Én ö, begyújtottam néhány módosítót, ezeket szeretném ö, részletezni. Én is azt javaslom, hogy maradjon egyelőre 50-nél a szám, a bizottság hatás tanulmányára hivatkozom. A bizottság leszögezi, hogy előre nem lehet tudni, hogy a jövőben hány ilyen faj lesz, vagy hány ilyet fedezünk fel, és az IES hányra hívja föl a figyelmet. Egyelőre ennyiről tudunk. Javaslom továbbá, hogy ezen fajok EU szinten felépést igénylő fajok esetében delegált jogi aktusokra tegyen javaslatot a bizottságra, és ne végrehajtási aktusokra, mert különbséget kell tenni a demokratikus döntéshozás és az operatív döntéshozás között. Szerintem nem fogunk eredményt elérni az invazív fajokkal szemben, ha csak nincs teljes körű társadalmi egyetértés arról, hogy baj van, és hogy mi is ez a baj, és hogyan kell ellene fellépni. Ezek a listán szereplő fajok már most is korlátozás alá esnek, de az alapvető törszöveghez kell ezt a belékletet hozzátenni, mert egyszerre politikai és szakmai téma ez. Módosítóim azokra a fajokra is vonatkoznak, amelyek helyileg ősonosak, viszont máshol az Európai Unión belül invazívnak minősülnek. Például a zebra kajdló és egyéb fajok mindenképpen ide tartoznak, de ha helyileg ezek ősonosak is, akkor is EU fellépést igényelnek, és Administratív okok miatt nem lehet elhanyagolni a velük való foglalkozást. Néhány javaslatom arra irányul, hogy a tisztán tagállami felelősségbe eső fajokra vonatkozóan a tagállamok fogadjanak el szigorú intézkedéseket, főleg azok a tagállamok, amelyek egyébként eddig is aktívak voltak már ezen a területen, de még nem sikerült betartatniuk a bizottság által javasolt és általuk meghozott szabályokat. Néhány derogációt is javaslok egyes tagállamok tekintetében, hogy legyen ezeknek ideje felkészülni ö, ö, az intézkedésekre, de ne értsenek félre. A célom és ez a módosítók célja is az, hogy amikor megtörténnek a bizottsági javaslat végrehajtási intézkedései, akkor azok hatékonyak legyenek. Az információs háttérrendszer, amelyre utaltam már, szerintem is szükséges, fontos része ez a javaslatnak. És véleményem szerint az állami és magánszektor együttműködésével lehet csak hatékonyan fellépni ezen fajokkal szemben. Mindig el kell dönteni, hogy melyik szint a leghatékonyabb, az EU szint vagy a tagállami szint vagy a kettő együttműködése. Erről az árnyék előadókkal folytatott üléseken és a jövőben is majd konkrétabban egyeztetünk. Javaslom továbbá, hogy egy csak ezzel a kérdéssel foglalkozó tudományos fórum készítse elő a döntéseket. Ez legyen szélesen megfogalmazott feladat, mert a növényi és állati inváziók nagyon különbözőek jellegűek, a mikroorganizmusoktól a madarakig terjedően, tehát teljesen más típusú fenyegetésekről van szó fajonként. Ezért itt tudósokra, kutatókra van szükség a probléma nagyságának felméréséhez. Két dologgal nem foglalkoztam a jelentésben, de remélem, hogy a következő árnyékelődőkkel folytatandó ülésünkön lesz erről szó. Ez a finanszírozás kérdése, hogy az intézkedések utáni költségekkel ö, hogyan bánunk. A bizottság nem ad konkrét javaslatot. Ö, ö, biztos, hogy erről még komoly vitáink lesznek, ha még egyelőre ez nem is időszerű és az állategészségügyi szempontokkal is foglalkoznunk kell még, az előző ülésünkön már részben foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, de még bőven kell foglalkoznunk velük. Köszönöm utólag és előre is az árnyék előadóimnak a hasznos tanácsokat, jó az együttműködés közöttünk, és hálás vagyok frakciómnak is, hogy nekem adták ezt a dossziét, mert nekem ez egy személyes ügyem is. Hazámban 20 éven át foglalkoztam már a témával, és elnézést kérek minden tárgyaló partnertől, hogyha néha egy kicsit túlzottan is praktikus és technikai megközelítést követtem. Remélem, hogy jó lesz továbbra is az együttműködésünk. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Renáta már helyette ki akar felszólalni? Jó. Akkor Renát az Omert ma Richard Zéver helyettesíti, ha ez egyetlen lehetséges. Köszönöm szépen, Renáti. Renát az Omer sajnos nem tud ma itt lenni. Van egy másik elfoglaltsága. Halaszthatatlan dolga akadt. De az ő nevében, illetve frakciónk nevében szeretném megköszönni Pavel Pok nagyon gyakorlati megközelítését és a kiváló együttműködést tulajdonképpen nagyon kevés gond a javaslatával kapcsolatosan, sőt mondhatnám nagy részt támogatni tudjuk, főként ami a preventív intézkedésekre való összpontosítást illeti, amelyek célja, hogy megóvjuk a fajok sokszínűségét, és a gazdaságra és társadalomra gyakorolt negatív hatásokat kikerüljük. Ezt prioritásként kezeli, és ez számunkra kulcsfontosságú. A prioritások meghatározását meghatározása azt kell, hogy jelentse, hogy bizonyos invazív fajokra összpontosítunk, és látni kell persze azt is, hogy bizonyos fajok az EU egyes területen invazívak, más területen nem, de hát itt van ez a lista, és ebben is támogatni tudjuk Pável Pokkot. Kulcsfontosságú, hogy legyen egy EU-s szintű koordináció, hogy a szóban forgó intézkedések hatékonyságát megnöveljük, és persze ki kell aknázni a szinergiákat is, amelyeket máskülönben nem tudnunk ki, tudnánk kiaknázni, hiszen az invazív fajok nem állnak meg az ország határoknál. Éppen ezért észszerűnek tartom, hogy ha közösen lépünk fel. A nyilvánosság bevonása szintén központi jelentőségű kérdés, a modern információs technológiák felhasználása ebből a szempontból szintén mérvadó, ez is szerepel a jelentésben. Még egyszer elmondom, köszönjük a jelentéstevő munkáját, és kiválónak tartottuk mi is az együttműködést. Egyetlen egy dolog, amit mi hiányolunk, az a génmódosított növények bevonásának kérdése. Nem tudom, hogy ezt bele lehet-e passzintani ebbe a dossziéba. A frakción belül, szeretné, belül szeretnék még erről vitázni. Ezt mindenképpen jelezném most, és meg kell néznünk, hogy a szöveget korlátozzuk-e az invazív fajokra, és a másik problémát esetleg másik jogalkotási eljárás során kezeljük. Nem mondjuk azt, hogy a gémódosított szervezetekkel nincs baj, ezt is tisztázni kell, szabályozni kell ezt a kérdést, de talán nem ennek a dossziénak a keretein belül kellene ezt megtenni. Köszönöm. Köszönjük, Gelbrandi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a természetről, a biodiverzitásról beszélünk, a tagállamok, az Európai Bizottság és sokan más, mások hirtelen bujócskázni kezdenek. Már éveken keresztül beszámoltak, sok-sok éve beszámolnak a különböző tudományos kutatások arról, hogy a az idegen fajok, az idegen invazív fajok milyen károkat okoznak, 12 milliárdos kár, milliárd eurós károkról beszélnek bizonyos dokumentumok. Hogyha bármely más területen ekkora kár keletkezett volna, már régen fellépett volna az Európai Unió, cselekedett volna. Ami az idegen, invazív fajokat illeti, a legnagyobb kockázat a biodiverzitásra vonatkozó jogszabályokban rejlik. Döntenünk kell, vagy úgy gondolkodunk, hogy egy hatalmas problémáról van szó, ahol határozottan fel kell lépnünk, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez nem is igazi probléma, semmibe vesszük a tudományos bizonyítékokat, és tétlenek maradunk. A bizottsági javaslat mi szerint a 3 ot emeljük csak ki, ami 50 fajt jelent a több ezer invazív idegenhonos fajból, és ahol, mint mondtam, 12 milliárd eurós kárról beszélünk, hát ez semmi. Ha megnézzük az EU biodiverzitás stratégiáját, és megnézzük, hogy Nagoyában milyen kötelezettségeket vállaltunk, akkor nagyon is indokolt volna, hogy az idegenhonos invazív fajok problémáját kezeljük. A kérdésem az Európai Bizottság felé a következő. Miért ilyen rendkívül gyenge javaslat találtak elő? 50 fajt emeltek ki a több ezerből. Én ezt nem tudom komolyan menni, ezt a javaslatot. Megpróbálhatjuk módosítani ezt a javaslatot. Pável Pok már mondta, hogy megpróbál majd ez ügyben tenni valamit, de mi a helyzet a tagállamoknál? A tagállamok hajlandóak-e komolyan ke- kezelni ezt a kérdést, vagy pedig az Európai Bizottság már eleve figyelembe vette a várható reakciót a tagállamok részéről, és éppen ezért nem a tudományos bizonyítékokra támaszkodva készítette el javaslatát, hanem a tagállamok várható reakciójára alapozva. Nagyon aggaszt ez a dosszié, nagyon aggódom amiatt, hogy mit tudunk elérni. Ha már ilyen gyenge javaslattal indulunk, ugyanis és ha várhatóan negatív reakcióra kell számítani a tagállamok részéről, akkor nagyon nehéz lehet tevékenyé válni ezen a téren. Nem csak a 12 milliárdos kár, illetőleg, hanem a biodiverzitás területén megmutatkozó veszteség miatt is. Teljes mértékben egyetértek Pávellel. Ami az 50 fajt felsoroló listát illeti, itt ezen a téren mindenképpen harcolnunk kell. Egy másik dolog, amelyet mindenképpen meg szeretnék említeni, az a biztonság szempontjának kiemelése. Hollandiában a pésmapatkányokkal hatalmas gondjaink vannak. Próbálunk harcolni a pézsmapocok okozta problémák ellen, és tudom, hogy néhány kollégának is van konkrét tapasztalata ezen a téren. Ugyanez igaz az élelmiszerre vonatkozólag és az, a mezőgazdaság területén is rengeteg gondunk akadt már az invazív fajokkal. Kérném a bizottságtól, hogy vegyék komolyan tehát ezt a kérdést, és a tagállamoknak is azt üzenem, hogy vegyék komolyan ezt a kérdést, és ne gondolják azt, hogy ez csak a természetről és a biodiverzitásról szól, senkit nem érdekel ez a téma, és ők egyszerűen csak továbbra is szemet hunynak a probléma felett, illetve homokba dugják a fejüket, és nem vesznek tudomást a tudományos eredményekről. Remélem, hogy sikerül nagyon erős jelentést készítenünk Pável Pok. Úgy gondolom, már eleve nagyon erős tervezetet készített, még néhány módosításra szükség lett, és aztán azt hiszem, igen, erős álláspontot tudunk majd képviselni itt a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek részéről, de ezt meg kell kapszót. Ja, um, eindelijk, eindelijk. Köszönöm szépen. Annyit tudok mondani, hogy végre megkapjuk ezt a javaslatot, még mielőtt az Európai Parlament vélemény nyilvánítana, és az előttem szólóval értek egyet, nagyon rövid az időnk. Nagyon kevés ez ahhoz, hogy megfelelően tudjuk megoldani ezt a régóta fennálló problémát, és ami valójában fenyegeti a biológiai sokféleséget. A flamand parlamentben és helyi szinten is már jó ideje napirenden van ez a kérdés. És több idegenhonos özönfaj is nagyon elterjedté vált már, és hatalmas problémákat okoz már mindez ugyanis ezek a fajok nem tartják tiszteletben a határokat. És ez egy iskola példája annak, amikor szükség van az uniós koordinációra ahhoz, hogy hozzáadott értéket tudjunk teremteni. Ahogy mivel a zöldek nevében én voltam az árnyék előadó, köszönetet szeretnék mondani Pavel Poknak a jó együttműködésért. Nagyon konstruktívan tudtunk együtt dolgozni az üléseinken, és nagyon gyakorlatiasan állt hozzá a problémához, ez pedig a legjobb módja annak, hogy végül eredményre jussunk. Az előadó javaslatait jónak tartom, azzal, hogy az 50 fajra vonatkozó korlátozást eltörölnénk, azt gondolom, hogy ezt nehezen lehetne e, igazolni. Illetve az 5 éves listafelővizsgálat a 19. cikkben szerintem ezt is e, felül kellene még vizsgálni. És azt hiszem, e, hogy túl kell mennünk a rendelet intézkedésein, és remélhetőleg a bizottság képviselője el tudja nekünk mondani, hogy milyen jogi lehetőségeink vannak erre. És a tudományos közösséget is be kellene vonni, ez is csak javíthat a szövegem. Pontosítást szeretnénk még ezzel kapcsolatban. A negyedik és a 24. módosító tűnik a legproblematikusabbnak. Itt valóban nemzeti delegációk rendszeréről lenne szó. És úgy gondolom, hogy ez megnyitná az utat az adhok döntéshozatal előtt, ami károsan hatna az uniós megközelítés alkalmazására és három olyan dolgot említenék még, amivel kapcsolatban módosítókat fogunk várhatóan benyújtani. Először az idegenhonos özönfajok kezelése, a lakosság támogatásának megjelenése, tehát a tudatosság növelés, amelyel elérnénk, hogy az emberek tudják, mivel állnak szemben. Másodszor a hivatalos ellenőrzési szervek rendszere, ami illeszkedhetne a tagállami munkamegosztáshoz. Harmadsorban pedig itt valami olyasmire van szükség, ahol a költségeket és az emberi erőforrásokat is figyelembe vesszük. Azt hiszem, hogy ez jó alapot ad majd a holnapi workshopnak. Köszönöm. Most Gyuri Görling következik, köszönöm. Én is köszönöm. Igen, régóta készül ez a dolog, és ahogy lenni szokott, a bizottság nem volt képes arra, hogy megegyezzen a javaslatról, és ez javaslatukon is látszik, mert több része a javaslatnak enyhén szólva nem ambiciózus. De Pak úr segítségével, és köszönöm neki a elvégzett munkát, és az előadóval folytatott együttműködés révén, aki nagyon ért a témához, az ő jelentése segítségével talán ennek ellen tudunk állni, és jobbá tudjuk tenni ezt a javaslatot. Sok a közös gondolkodás a frakció között, többségünk komolyan veszi ezt a kérdést, de a tagállamok valóban nagyon különbözőképpen reagálnak erre. 12 ország felsorolja listában az importrestrikció alá eső fajokat. Négy különböző kockázatelemzési módszert alkalmaznak a tagállamok. Én nem szoktam általában a harmonizációt szeretni, de az invazív fajok esetében itt szükséges lenne közös definíció és eljárás, hiszen a célok is közösek, és lehet, hogy nem volt elég világos eddig, de a, a behurcolt és invazív fajok ö, ö, ügyében ö, nagyon szükséges az, hogy a meglévő bizonyítékokat egy irányba tereljük, és közmegegyezéssel lépjünk föl ellenük. Támogatom tehát az előadó elképzelését arra vonatkozóan, hogy ne tartsuk meg az 50-es listát. A tagállamok sem tudják ezt támogatni, a tanácsi viták is mutatják ezt. Szerintem ebben meg tudunk egyezni, hogy ez egy rugalmasabb megközelítés lesz. Aztán valóban vannak olyan fajok, amelyek eh, tisztán tagállami hatáskörbe tartoznak, és a tagállamok, ha szükséges, akkor a megfelelő szigorú intézkedéseket meghozzák, eh, de biztos, hogy eh, erre is kell, hogy legyen valamilyen ráhatásunk. És ami a derogációkat illeti, ezzel kapcsolatban is van gond. Van ugyan egy derogációs eljárás, de a nemzeti derogációk, ahogy azokat az előadó javasolja, kiderülhet, hogy pont, hogy kis kapukat nyit előttük, és még kevésbé lesz hatásunk arra, hogy ezekkel a fajokkal szemben fellépjünk. Tehát ö, garantálnunk kell a működés lehetőségét a derogációk mellett. Veszélyes továbbá szerintem, hogyha ö, ezt ö, a jelentést ö, felvizezik, és egyes fajokat nem ö, tekintenek invazívnak, a GMA-nek saját jogalkotása van. Éppen ma olvastam egy anyagot, és a GM a, a génmódosított ö, fajok esetében ugye általában lehet takossági támogatást szerezni, ez lehet, hogy a mi esetünkben kevésbé van így, és ezért kell erre odafigyelni. Köszönöm szépen. Most eh, Katika Leotárt következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is az előadónak a befektetett munkát és az árnyék előadókét. Nem sok hozzáfűzni valón van már, hiszen más árnyékelődők elmondták már a lényeget. Azt szeretném csupán hangsúlyozni, hogy az előadóval teljesen egyetértek, a tekintetben, hogy az 50-es plafont meg kell szüntetni, az 50 faj az túl kevés. Ö, ugye állítólag 1200 körüli az ilyen fajok száma, vagy több, tehát az 50-es határ az teljesen légből kapott, és ha valóban a megelőzés a, a szándékunk, akkor nem lehet egy ilyen administratív megkötéssel saját kezünket megkötni. Gondolkodnunk kell eleve arról, hogy további fajokat ne hurcoljanak be az EU-ba, és hogy meg tudjuk védeni a sokféleséget. És a második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság itt meg sem említi az állatjólét kérdését, már pedig az invazív fajok esetében is felmerül ez az aspektus is, hiszen az Unióban ö, már vannak olyan fajok, amelyek esetében ez a kérdés felmerül, és akkor ezeket most ki kell írtani? Tehát ha tényleg ilyen döntés születne esetleg, akkor mindenképpen állatbarát módszerekkel kell ezt a lépést megtenni, és a lehető legkisebb szenvedést okozva. A GMO-kra vonatkozóan egyesek azt mondják, hogy őket ki kéne zárni ebből a szövegből. A bizottsági javaslat definíciója alapján, és itt az áll, hogy az idegen invazív fajok, amelyeknek a behurcolása az ökoszisztémákat veszélyeztetheti. Hát ugyanez a definíciót a génkezelt fajokra is vonatkoztatni lehet szó szerint. Miért kéne őket kizárni? Ö, tulajdonképpen ők is, ha úgy tetszik, behurcoltak, idegenek, tehát szerintem nem szabad őket kivenni ennek a javaslatnak a köréből. Hangsúlyozni szeretném, hogy egyetértek az előadóval, abban, hogy ha egyes tagállamok szigorúbb szabályokat akarnak a közös szabályoknál, akkor erre lehetőséget kell nekik adni, és folyamatosan tájékoztatni kell a közvéleményt. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon fontos kérdésről, nagyon fontos kérdésről tárgyalunk ma a bizottságban, hiszen a parlagfű okozta allergia már a népbetegség lett Európa számos országában, így például Magyarországon is. Az előterjesztése kapcsolatban éppen ez a problémám, hogy bár megállapítja, hogy évi kb. 12 milliárd euró az idegenhonos őzönfajokkal kapcsolatos azoknak az írtásával és az általuk okozott betegségek kezelésével kapcsolatos költségek. Ez ugye, hogyha nálunk Magyarország példáját nézem, nálunk ez több mint 20 millió euró évente a költség nagyságrendjével azonban nem arányos a teherviselés. ha csak a saját példánkat hozom nyilván más problematikával kell szembesülnie egy olyan országnak amely az európai unió határországa és bármilyen közös rendeletet hozunk bármilyen jogszabályt alkotunk arra vonatkozóan hogy hogyan kell egyes tagországoknak eljárni ezekkel az invazív fajokkal szemben nyilván egy olyan ország amely unión kvüli országokkal is határos sokkal nagyobb fertőzés veszéllyel kell hogy szembesüljön. éppen ezért azt tartanám jónak hogyha a, mindamellett hogy a tagországi szintre delegál számos hatáskört a, a javaslat mégiscsak lenne olyan közös védekezési mechanizmus lenne egy olyan közös stratégia amelynek a finanszírozásában is részt vedne Eh, az Európai Unió, és így méltányolná azokat a különbségeket, amelyek a különböző országok fekvéséből, illetve a különböző eh, szomszédságból erednek. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, mert ha egységesen Európai Uniós szinten szeretnénk hatékony eh, stratégiát megvalósítani az invazív fajokkal szembeni védekezés terén, Szeretnénk csökkenteni azokat a megbetegedéseket, allergiás megbetegedéseket, amelyeket ezek a növények okoznak, csökkenteni azokat a károkat, amelyeket ezek a növények okoznak, akkor ahhoz egy olyan egységes fellépésre van szükség, amely nem csak jogszabályi szinten deklarál kötelezettségeket, hanem forrásokat is rendel hozzá, és ezzel megpróbálja méltányolni és támogatni a védekezésben különböző nagyságrendű feladatokkal küzdő országok problémáját és az általuk megvalósított védekezés költségeit ilyen módon mérsékelni tudná egy közös büdzséből. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót a bizottságnak Brucella igazgató úrnak a Thank you, Chairman. And... Köszönöm, elnök úr, és hadd mondjak köszönetet mindenkinek, aki hozzászólt itt a mai napon. És különösen hálás vagyok az előadónak, Pavel Pocnak ezért az igen alapos munkáért. És kiváló munkát is végzett mostanáig a mi javaslatunkkal kapcsolatban. és köszönöm mindenkinek, hogy valódi elkötelezettséget mutatott egészen mostanáig. Valamennyien próbáltunk az első olvasatban megegyezésre jutni, és igyekszünk ezt a rendeletet még a ciklus vége előtt lezárni. Ez annál is fontosabb, hiszen, ahogy sokan elmondták, ez a kérdés valóban sokakat aggaszt. És minden tagállamban. Most elmondanám, milyen indokok álltak a mi javaslatunk mögött. Remélhetőleg ez megvilágítja majd azokat a kérdéseket is, amik felmerültek, és amelyek esetleg aggályokat vagy bírálatot váltottak ki az Európai Parlament képviselőiből. Megvizsgáltuk a szubszidiaritás kérdését, és úgy gondoljuk, hogy európai szinten azért kell beavatkozni, és ott kell beavatkozni, ahol az uniós fellépés hozzáadott értéket képvisel a tisztán tagállami beavatkozáshoz képest. Ott, ahol a tagállamokra lehet bízni a beavatkozást, ott minden esetben jobb, hogyha ezt is tesszük. Tehát ezért javasoltuk például azt, hiszen a bizottság kezdeményezte a javaslatot, és ez alapján fog majd a két jogalkotó dönteni. Tehát ezért javasoltuk azt, hogy csak azokkal a fajokkal foglalkozzon ez a rendelet, amely az egész, amelyek az egész unióban problémákat okoznak. És javaslatot tettünk azoknak a fajoknak a meghatározására, amelyek az unióban özönfajnak számítanak. Természetesen vannak olyan fajok is, amelyeket a tagállamok már kezelnek valahogyan, és vannak olyanok is, amelyek eh, csak regionális szinten jelentenek problémát, egyes tagállamokban, máshol pedig nem okoznak gondot. Szerintünk az első szakaszban azokat a fajokat lenne a legfontosabb kordában tartani, amelyek az egész unióban gondokat okoznak. És a tagállamoknak eh, kellene meghagyni a belső piaci szabályok értelmében azt, hogy megoldják ezt a problémát, és ezzel kapcsolatban környezetvédelmi szabályokat hozzanak azon fajok esetében, amelyek csak nemzeti szinten problémásak. És visszatérnék néhány említett kérdésre. A korlátozás, amit többen is említettek, egy 50-es számról van szó, és azt hiszem, hogy ez a javaslatnak az az eleme, ami gyakorlatilag egyhangú reakciót váltott ki mind a tagállamokból, mind pedig a parlamenti képviselőkből. Ezek, ezt nagyon nyíltan elmondhatom. Pénteken a környezetvédelmi tanácsülésen egy nyilvános vita eredményéről is beszéltünk, és egy-két tagállam ugyanabban az irányban nyilvánult meg, mint ahogy azt itt a képviselő kollégák is elmondták. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdést nekünk a bizottságnak még behatóban meg kell majd vizsgálnunk, és természetesen meghallgatjuk az önök véleményét, illetve a tagállamok véleményét is. Miért javasoltuk azt, hogy korlátozzuk a fajok számát? Herr Herbrandi eh, kolléga eh, kérdezte, hogy eh, mi volt ennek az oka. Nos, azért döntöttünk így, mert nem akartuk túlterhelni ezt a kezdeményezést mindjárt az elején. Arról szeretünk volna gondoskodni, hogy először is elinduljon a munka, mégpedig eh, szilárd, tudományos alapokon nyugvó munka kezdődhessen meg. És ezért eh, gondoljuk úgy, hogy biztonságosabb, hogyha eh, bevezetünk egy felső korlátot. De ahogy már említettem is, a tagállamok és önök képviselők is elmondták az ezzel kapcsolatos véleményüket, és mi majd megpróbálunk egy olyan megoldást találni, ami mindenki számára elfogadható. Kitérnék még itt a génmódosított fajokra is. Ez valóban egy igen súlyos kérdés, és valamennyi jogalkotó érdeklődésére számot tart az Európai Unióban, ezen kívül pedig a polgárokat is foglalkoztatja. Ezzel kapcsolatban mindenkinek megvan a véleménye. És pontosan azért, mert ez egy igen komoly kérdés, szerintünk a génmódosított organizmusokat horizontális módon kell kezelni. És mivel itt egy technikai jellegű jogszabályról van szó, nem ez a megfelelő alkalom arra, hogy ezzel kapcsolatban csatározásokba kezdjünk. És úgy gondolom, hogy legalábbis a magam részéről én azt a tanácsot adnám a feletteseimnek, hogy ragaszkodjanak ahhoz a javaslathoz, mely szerint a génmódosított organizmusokról inkább ne ejtsünk szót ebben a rendeletben. Ami pedig azt illeti, hogy a lakosságot, az érdekelteket, illetve a polgárokat mennyire kell bevonni ebbe az egész folyamatba. Itt az Óhuszi Egyezményre utaltunk vissza, annak a szövegét használtuk fel, tehát a lakosság tájékoztatását és a döntéshozatalba való bevonását tűztük ki célul. Uniós szinten megvan ennek az egyezménynek az átültetésére vonatkozó jogszabály, és úgy véljük, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a polgárokat megfelelően bevonjuk az idegenhonos özönfajok elleni küzdelembe. Ami pedig a derogációkat illeti. Több kérés is érkezett derogációkkal kapcsolatban, különféle nézőpontokból kívánnak eltéréseket bevezetni. Mi azt javasoltuk, hogy a kockázatelemzés adatait tekintsük. Ez lesz az alapja annak, hogy az egyik fajt a listára felvegyük. És így lehet a kár tudományosan meghatározott mértékét is figyelembe venni, meghatározni azt, hogy ez egy idegen honos faj az unióhoz képest, illetve hogy kárt is okoz. Ezen kívül pedig meg kell vizsgálni az arányosságot is, tehát hogy ki kell írtani ezt a fajt, vagy pedig uniós szinten megerősítést nyert-e már az ehhez fűződő kereskedelmi érdek. Nagyon óvatosak voltunk, amikor megfogalmaztuk a kockázat elemzésre vonatkozó szövegrészt, ugyanis teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy egyes fajok, amelyek gyakorlatilag özönfajok és idegenhonosak is, azok ennek ellenére zárt környezetben léteznek az egyik vagy másik tagállamon belül. És ezeknek adott esetben fontos gazdasági értéke is lehet. És ekkor a kockázat elemzésnek megfelelően figyelembe kell vennie a gazdasági jelentőséget is. Ki kell tehát egyensúlyoznunk ezt a két elemet, és arra kell törekednünk, hogy megvédjük és megóvjuk a biológiai sokféleséget. Ezzel együtt nem lehet ez az egyetlen téma, amelyel foglalkozunk. Általánosságban a fenntartható fejlődést kell támogatnunk, úgyhogy ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás és a gazdasági perspektívákat is figyelembe vesszük. Ami pedig azokat a fajokat illeti, amelyek nem őshonosak mindegyik tagállamban, illetve hogy egyes özönfajok regionális szinten okozhatnak károkat. Ezt már említettem korábban, úgy gondoljuk, hogy ezt a szubszidiaritás elve alapján kellene elintézni. Remélem, hogy nem beszéltem túl sokáig, elnök úr. Természetesen rendelkezésükre állunk az előadónak is, de bármelyik képviselő is fordulhat hozzánk. Tehát nyugodtan tegyenek fel nekünk további kérdéseket, és nagyon várjuk azt is, hogy hogyan folytatódik majd ez az ügy. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most még hétfő van, és még mindenki kedvű. Most Pavel Broknak adok a szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy ö, nagy a támogatottság, és ezt nagyra értékelem. Köszönöm mindenkinek. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Néhány megjegyzést szeretnék hozzáfűzni a konszenzussal kapcsolatban. A génkezelt fajok úgy tűnik, hogy kényes kérdést jelentenek. Lám-lám, nem, nem meglepetés ez számomra. Tudatában vagyok ennek a problémának, úgyhogy erről szerintem még érdemes lesz beszélnünk. Örülök, hogy a néppárt képviselője Zomber asszony, aki egyébként ennek a témának a szakértője, engem támogat, és nyitott vagyok ezt az ügyet megbeszélni önnel, önökkel. Ami a derogációkat illeti, a zöldeket, ezek a derogációk nem a bizottsági javaslatot gyengítik. Még egyszer kérem, hogy próbáljanak megérteni. 20 éven át, 20 éve dolgoztam ebben a témában már helyi önkormányzatokkal, és mindig ö, ö, meggyőződtem arról, hogy először a szabálykövetést kell garantálni, és aztán lehet tovább lépni. Tehát először a tagállamok szabály alkalmazását kell alapvető feltételként ö, szigorítani a későbbi eredmények érdekében. Hogy a tagállamok véleménye mennyire hat egy irányba. Tulajdonképpen pozitívan lepett meg, hogy az állandó képviseletek többsége támogat, és remélhető, hogy a tanácsban meg tudnak majd egyezni a tagállamok. Gebrandi úrnak köszönöm fontos megjegyzését a biztonsági szempontokra. Remélem, hogy ezt bele tudom majd jól fogalmazni a szövegbe, úgyhogy mindenki megelégszik vele. Ami pedig a fajokra vonatkozó utolsó megjegyzést illeti, ugye azokra a fajokra vonatkozóan, amelyek az EU egyes részein ősonosak, máshol viszont behurcoltak, nyilvánvaló, a bizottsággal is tárgyalhatunk ez, erről a kérdésről, de ezeknek a tárgyalásoknak arról kell szólnia, hogy a zebra ö, kajdlót, a a parlagfűt és konkrétan még más fajokat hogyan fogunk lekezelni, és majd, ha ez már ö, eldőlt, akkor lehet arról beszélni, hogy ez szubszidiaritási kérdés, vagy valóban EU szintű kérdés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és hogy ez a téma is napirendre került. Ennyi. Köszönöm, elnök úr. Vielen Dank. Nagyon köszönjük Pável Poknak. Köszönjük a munkát, és köszönjük, hogy síkra száll ezért az ügyért. A módosítók benyújtásának határideje január 8-a 12 óra. Január 30-án fogunk vitát tartani a szakbizottságban a módosítókról. Február 12-én, 13-án szavazunk itt a szakbizottságban és a plenáris ülésen. 2014 márciusában, illetőleg áprilisában fogunk foglalkozni az ügyjel. 12-es napi rendi pont, új pszichoaktív anyagok. Zéber kolléga helyettesíti Antonescu jelentéstevőt Richard Zéber parancsoljon. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Antonescu kolléga nő nem tud itt lenni, így hát nekem kell őt képviselnem, azaz helyettesítenem, de mivel annyira nem beszélek jól románul, ezért angolul fogom felolvasni Joanna szövegét. The show must go on, colleagues. The show must go on, kedves kollégák. Angolul folytatom, tehát azt hiszem mindenkinek jobb lesz így. A kolléganő tehát nem tud itt lenni, megkért, hogy helyettesítsem, felolvasom angolul az általa elkészített szöveget. 2010-ben a kolléganő az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatosan szóbeli választ igénylő kérdést tett fel, az egyik szakbizottsági ülésünkön sikerült megvitatni ezt a kérdést, miután kiderült, mekkora kockázatot jelentenek ezek az anyagok az emberi egészség számára, a bizottságtól azt kérdezte a kolléganő, hogy milyen intézkedéseket szeretne foganatosítani az anyagok elleni harcban. Az új pszichoaktív anyagok olyan természetes vagy szintetikus anyagok, amelyeket emberek fogyasztanak, és amelyek hatására Különböző halucinációk léphetnek fel, összességében tehát a központi idegrendszerre gyakorolt hatásuk miatt veszélyesek ezek az anyagok. Az elmúlt évek során egyre több új ilyen anyag eh, terjedt el. 1997 és 2012 között körülbelül 200 90 ilyen anyagról számoltak be a hatóságok. Az anyagok száma 2009 és 2012 között megháromszorozódott, 24-től 73-ra nőtt a számuk. Az ilyen anyagok 80%-áról több mint egy tagállam be is számolt. Emellett ezeknek az anyagoknak több variációja terjed el egyszerre, illetve viszonylag, viszonylag alacsony költséggel sok azonos hatóanyagú pszichoaktív szer állítható elő. Nagyon súlyos következményei vannak ezeknek az anyagoknak, az egészséget károsíthatják, sőt halálos kimenetelük, kimenetele is lehet a fogyasztásoknak. Sok esetben fekete, a fekete piacon terjesztik ezeket az anyagokat. A szabályozás azt javasolja, hogy az információcsere, illetve gyors információcserére vonatkozó mechanizmus jöjjön létre az új pszichoaktív anyagok esetében, valamint fel kell mérni az anyagokhoz kapcsolódó kockázatokat, és vissza kell vonni, vagy el kell tüntetni a piacra azokat az anyagokat, amelyek ilyen magas kockázatokat jelentenek. Az Európai Bizottság új jogalkotási javaslatot kellene, hogy előterjesszen, amely jobban tud jobb reakciót biztosít az új pszichoaktív anyagok egyre bővülő piacával kapcsolatosan. A bizottság korábbi eszköze felülvizsgálatra szorul, ugyanis nem teszi lehetővé az elég gyors reakciót, és nem lehet ellenőrzés alá tartani ennek segítségével, ellenőrzés alatt tartani segítségével e, ezeket az új anyagokat. Fontos, hogy egy kockázatelemzés későjön, és aztán az anyagok kockázatának megfelelő, azzal arányos lépéseket kell foganatosítani. Az alacsony egészségügyi társadalmi és biztonsági kockázatot jelentő anyagok esetében nem lesz EU-s fellépés, de a mérsékelt kockázatú esetékben fogyasztói korlátozásokat kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy csak konkrét engedélyekhez kötve lehet ezeket az anyagokat forgalomba hozni, illetve rendelkezésre bocsáthatóak a különböző tudományos kutatások, illetve orvosi kutatások számára is. Fontos, hogy mind a fogyasztó, fontos azonban látni azt, hogy a rendkívül magas kockázattal rendelkező anyagok esetében még súlyosabb korlátozásokat kell bevezetni, amelyek a lehető legmagasabb védelmet biztosítják a fogyasztók és más számára és más érintett felek számára is. Emellett az illegális drogkereskedelemre vonatkozó meglévő jogszabályokat is ennek megfelelően kell módosítani. Jön azt javasolja, hogy olyan új elemeket vezessünk be, amelyek persze e, összefüggnek az MV szakbizottság kompetenciájával. Néhány módosító révén Jön azt javasolja, hogy az Európai Vegyi Ügynökség és az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség mellett a betegség megelőzéssel és ellenőrzéssel foglalkozó hatóságot is vonjuk be az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos munkába. Emellett nagyon fontos, hogy a bizottság a kockázat szint meghatározásakor a más anyagokkal való együttes hatást is vizsgálja. Ami az információ csere folyamatot illeti a javaslat ötös cikkében, a kolléganő úgy gondolja, hogy a nemzeti központok és a Europol nemzeti egységei által a rendelkezésre bocsátott adatoknak ki kell térniük az új pszichoaktív anyagok azonosítására is, valamint a fogyasztás során kialakuló mintázatra, illetve arra, hogy ez, hogyha arra is ki kell térniük, hogyha ezek az anyagok egészségügyi problémákat, illetve halált okoztak. Nagyon fontos, hogy a szabályozást kiegészítse a kutatás és a monitorozás is ezen a téren, ugyanakkor a kolléganő úgy gondolja, hogy annak érdekében, hogy korlátozzuk az új pszichoaktív anyagok terjedését, a tagállamoknak a prevenciós programok hozzáférhetőségét és hatékonyságát javítaniuk kell, és fel kell hívniuk az anyagok használatához, fogyasztásához kapcsolódó kockázatokra, illetve veszélyekre a figyelmet. Ami az alacsonyabb kockázatú szereket illeti, úgy gondolja, hogy nagyon oda kell figyelnünk, nagyon óvatosnak kell lennünk ezen a téren is, hiszen hogyan lehetünk biztosak abban, hogy egy bizonyos anyag esetében alacsonyak a kockázatok. Annak érdekében, hogy ez a fajta értékelés megszülethessen, a vizsgálatoknak nagyon tüzetesnek kell lenniük, és figyelembe kell venni a fogyasztási mintát, a fogyasztás gyakoriságát, a kontraindikációkat más anyagokkal, és így tovább. Ez egy nagyon fontos szempont, amelyre nagyon oda kell figyelni. Zárásképpen szeretné hangsúlyozni a kolléganő azt, hogy nagyon üdvözli a szabályozásra vonatkozó javaslatot, erre már régen szükség lett volna. Nagyon aggasztóak és veszélyesek is ezek az új pszichoaktív szerek, ezért a vonatkozó szabályozást ki kell egészíteni a tagállami fellépéssel is, várja az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel és a szakbizottságban dolgozó egyéb kollégákkal, valamint Potasévic úrral is, aki a Libében felelős a témáért. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Egy árnyék jelentéstevő van jelen. Ő most beszélhet, ameddig akar. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα του ελέγχου της παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης. Köszönöm szépen. Egy olyan területről van itt szó, ami nagyon sok különböző dimenziót fed le. És nem is lehet egy általános mindenkinek megfelelő megoldást kitalálni, ami mindenfajta hatóanyagot lefedne. És emiatt, amikor az új pszichoaktív anyagokat vizsgáljuk, itt van például a kanabisz. Emlékezzünk csak arra, hogy mi van már most is a piacon, és hogy azzal kapcsolatban hogy alakult a szabályozási keret. A pszichoaktív anyagok száma, amelyet a tagállamok bejelentettek az ENSZ-nek, jelentős mértékben megemelkedett a vizsgált időszakban. És már több száz ilyen anyagról tudunk. a tagállamokban azt, azt tapasztalható, hogy több száz olyan új anyag van, amelyek kapcsolatban függőségek is kialakulnak. Ez kockázati szempontból is igen súlyos probléma, de azt is megnehezíti a tagállamok számára, hogy egyáltalán számon tartsák ezeket az anyagokat. És vannak olyan anyagok is, amelyeket már azonosítottak és bejelentettek, de forgalomban már nem kapható ugyanis a fogyasztás jelentősen visszaesett. Ezért tehát szükség van a rövidebb felismerési szakaszra és a jobb tájékoztatásra is az egészségügyi kockázatokkal és ellenjavallatokkal kapcsolatban. Ahogy azt a legutóbbi időkben láthattuk, még a legjobb felismerési és engedélyezési rendszerek is nehezen tudnak megbírkozni ezzel az ütemmel, és nagyon sok olyan anyag van, amelyet semmilyen szabályal nem lehet lefedni, amit csak ki tudunk találni. Ezért bármilyen rendszert is hozunk létre, azt mindenképpen nehéz lesz úgy kialakítani, hogy minden anyagot lefedjen. Azt gondolom, hogy olyan mechanizmusokat kellene megvizsgálnunk, amelyek segítenek, hogy lépést tudjunk tartani a folyamatokkal. Azt gondolom, hogy a bizottság nem oldotta meg igazán az áthelyezés problematikáját, tehát azt, amikor az egyik anyagot egy másikkal váltanak fel. Ezt az egyéni fogyasztás szemszögéből kell érteni. A fogyasztók esetében a cannabis egy különösen kiugró eset, és ennek a piacát is meg kell figyelnünk igen gyorsan változnak a piacok, sok olyan anyag van, amit nem tudunk nyomon követni, és ennek közegészségügyi kihatásai is lehetnek. Ezért mindenképpen ébernek kell maradnunk, hiszen nagyon sokféle anyagról van szó, és ezeknek a felhasználói profiljai is eltérőek. Úgy gondolom, hogy másfajta nyomonkövetésre is szükség lenne a közegészségügyel kapcsolatban, legalábbis mi ezt ajánljuk. Ami a korai felismerést illeti, a helyszínen is szükség van szúrópróbaszerű ellenőrzésekre. Tehát ez mind közegészségügyi szempontból, mind pedig a fogyasztóvédelem szempontjából nagyon fontos. Vannak különféle jogalkotási elképzelések, amelyekkel próbálják maximalizálni a fogyasztók biztonságát. Azt hiszem, hogy Új-Zélandon van érvényben egy nagyon érdekes rendszer. Ők nagyon érdekes megközelítéssel álltak neki ennek a témának, és azt hiszem, hogy ezt is érdemes lenne megvizsgálni. Tehát előfordulhat, hogy tanulhatunk az új-zélandiaktól. Ha készülne erről egy tanulmány, akkor talán jobban kézben tudnánk tartani ezt a problémát. Azt hiszem, hogy először a legjobb gyakorlatokat kellene megvizsgálni, amelyeket a világ más részein alkalmaznak, például a kannabisszal kapcsolatban. És azt hiszem, ennek az új-zélandi kezelése számunkra is tanulságokkal szolgál. A kriminalizáció az egyik lehetséges megközelítés, de a fogyasztók egyéni csoportjainak kriminalizálása erősen eltér az egyes anyagok esetében. Tehát az új pszichoaktív anyagoknál ez másképp működik, mint a hagyományos drogoknál. De én azt javasolnám, hogy nézzük meg, hogy milyen, hogyan közelítik ezeket meg a világ többi részén, és ezeket költséghatékonysági szempontból is elemeznünk kell, mégpedig bizonyítékok alapján. Meg kell nézzük, hogy milyen típusú nyomonkövetési rendszerek léteznek, és ezeknek milyen közegészségügyi kihatásaik vannak. Azt hiszem, hogy a tudatosság növelésnek szintén fontos szerepe van itt. Aztán itt vannak az illetékes európai ügynökségek, amelyek a legmegfelelőbb helyzetben vannak arra, hogy mindezt kövessék. Tehát átláthatóságra van szükség a nyomonkövetésben és a szabályalkotásban is. Azt hiszem, hogy ez jó lesz a fogyasztóknak, a közegészségügynek és a gazdaságnak is. Köszönöm. Köszönöm, most pedig utoljára a bizottság kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni Antonescu asszonynak ezt a konstruktív hozzáállást és a rendeletről szóló véleménytervezetét az új pszichotikus anyagok vonatkozásában. Üdvözöljük azt a tényt, hogy az előadó egyetért fenntartásainkkal, az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos aggodalmainkkal, és azzal a tényel is, hogy ezeknek a gyakori hirtelen felbukkanása és gyors elterjedése a belső piacon nagy probléma, amelyel európai szinten kell foglalkoznunk, mert ez egy európai szintű kihívás. Gyorsan végigmennék a számokon. Egyre több ilyen anyag van, most 73-ról tudunk, amelyet a tagállamok jelentettek tavaly tehát minimum ugyanennyi lesz idén is, és körülbelül 300 új, olyan pszichotikus új anyag van, amely a belső piacon még ezeken kívül cirkulál. Tehát egyre több az ilyen pszichoaktív anyag, több ilyen van, mint betiltott drog, mert csak 234 tiltott kábítószer van, míg 300 fölötti ezen pszichotikus anyagok száma, tehát a probléma nő, egyre európaibb, és a belső piac ugye lehetővé teszi ezen anyagok gyors terjedését. Ahogy az előadó is hangsúlyozta, 80%-a ezen anyagoknak több mint egy tagállamban felelhető. Üdvözöljük azt a tényt, hogy az előadó azzal is egyetért, hogy meg kell erősítenünk az európai válaszadást erre a kihívásra. Ez volt fő célunk is ezzel a rendelettervezettel. Meg szeretnénk tehát erősíteni az információcserét a tagállamok között, a kockázat elemzési mechanizmust révén, és számos intézkedést tervezünk a probléma megoldására. Ez egy rendelettervezet tehát, amely arra irányul, hogy hatékonyabb legyen a jövőben, és okosabb a válaszadás. És lehetővé tegye a gyors fellépést a legkorábbi fázisában ezen anyagok felbukkanásának, és a differenciáltabb válaszadást függően az anyag jellegétől. Röviden tehát üdvözöljük, hogy a Antonescu jelentés konstruktív, jó irányba hat a mi szempontunkból mindenképpen, és konkrét, okos javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehetne a népegészségügyi központokat úgy jól kezelni, hogy közben megőrizzük az eredeti szándékát a bizottság javaslatnak. Bízunk abban, hogy az előadó, az árnyék előadók ebben a szakbizottságban továbbra is komoly és fontos szerepet fognak játszani a javaslat erősítésében és a népegészségügyi aspektus kidomborításában. Egyetértek az előttem szólóval abban, hogy a jogalkotás nagyon fontos, tehát hogy legyen egyáltalán az új pszichoaktív anyagok vonatkozásában jogalkotás, hiszen a jogalkotás mellett a megelőzéssel is foglalkoznunk kell, a kezeléssel, a tudatformálással, tehát ez egy komplexebb téma, mint ami ennek látszik. És mindezekkel valóban szeretnénk foglalkozni, és a bevált gyakorlatokat a világban sajátunká tenni, és lépést tartani a fejleményekkel. Köszönöm, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk és ha az előadó is egyetért, akkor a következő napi rendi pontra térek át. Tehát le, lezártuk ezt a vitát. 13-as napi rendi pont. Sony kolléga témája ez. Meg is kapja a szót. Dziękuję panie przewodniczący. Jest to Köszönöm szépen, elnök úr. Egy véleményről van szó, egy irányelvjavaslathoz kapcsolódóan, ami a tiltott kábítószerkereskedelm területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimum szabályok a kábítószer forgalomba hozott forgalom meghatározása tekintetében. Tehát ez, ehhez kapcsolódóan számolnék be az általunk megfogalmazandó véleményről. A pszichoaktív anyagok elleni küzdelem hatalmas kihívást jelentett az elmúlt évek során az Európai Unióban. Új pszichoaktív anyagok terjednek el, amelyeket gyakorlatilag legális anyagokként hoznak forgalomba. Mégis olyan anyagok ezek, amelyek hatalmas veszélyt jelentenek az EU-s polgárok egészségére, főként a fiatalok esetén, ők jelentik ugyanis a fogyasztók zömét. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy sok esetben egészségügyi károkat okoznak ezek az anyagok, sőt, néhány esetben halálos kimenetelő volt ezen anyagok fogyasztása. Tekintettel arra kockázatra, amelyet a Schengeni térség területén belül jelent ezeknek az anyagoknak a terjedése, illetve a velük való kereskedelem, de tekintettel arra is, hogy hogyan alakul ez a jelenség az EU-n kívül, azt állapíthatjuk meg, hogy új jogi keretre van szükség. A piac nagyon rugalmas, amint betiltunk valamit, a piac azonnal új anyagot állít elő, amely egyszerűen más vegyi képlettel rendelkezik, de hasonlóképpen pszichoaktív anyag. Ezért azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van a bűncselekmények tényállási elemeire vonatkozó irányelv módosítására. A javaslat szerint kibővülne a hatály, és szerepelnének a módosított jogszabályban a, azok az új anyagok is, amelyek veszélyt jelentenek a polgárok egészségére, valamint veszélyeztetik a társadalmat és a biztonságot is. Tehát az új pszichoaktív anyagokkal kiegészül a kábítószerek definíciója, fogalom meghatározása, és itt én egy módosító jellegű megfogalmazást terjesztettem elő, ugyanis az anyagok mellett szerepeltetni szeretném itt a vegyületek szót is. hiszen tudnunk kell azt, hogy ezek az anyagok, hogyha vegyületeket állítunk elő belőlük, egészen más hatással bírhatnak, tehát a vegyületek szó bevezetése, illetve a vegyületek fogalmának bevezetése itt nagyon fontos változtatást jelentene. Úgy gondolom, hogy a szabályozás keretének kibővítése mindenképpen megérdemli a támogatásunkat, hiszen az új pszichoaktív anyagok Beszélyesek az EU-s polgárok egészségére, sőt életére, és ennek megfelelően ezeket az anyagokat szerepeltetni kell a büntetőjogi jogszabályokban. is. a módosítókat pedig január 7-ig 17 óráig lehet benyújtani. Köszönöm. Köszönjük, Rizogelosz képviselő. Herr Chrysogelos. Chrysogelos úr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε συνέχεια και της προηγούμενης συζήτησης... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a téma kapcsolódik az előző vitához, a 12-es napi rendi ponthoz. Fontos látnunk, hogy az elmúlt 50 évben folytatott harcunk a kábítószerek ellen kudarcot vallott. Sem a kínálatot sem a keresletet nem sikerült csökkentenünk, mindeközben azonban az anyag, ezek az anyagok egyre nagyobb károkat okoztak a polgárok körében. Láthattuk ezt abban a jelentésben is, amelyre az Európai Bizottság adott megbízást. Ide tartoznak azok a pszichoaktív anyagok, amelyeket semmiféle ellenőrzés alá, ellenőrzésnek nem vetettünk alá ez idáig. Hatalmas károkat okozott ezeknek a kábítószereknek, pszichoaktív anyagoknak a fogyasztása. A legutóbbi nemzetközi tanulmányok is ezt támasztják alá. Ugyanakkor a tanulmányok azt is kimutatták, hogy az illegális kábítószerek elleni küzdelem, illetve a fogyasztók büntetése egyre nagyobb károkat okoz, sőt, egyre nő a halálesetek száma. Ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy a jogszabály nem ültethető át a gyakorlatba. A fogyasztók, kábítószerfogyasztók száma egyre nő, emellett egyre növekvőben van a kábítószerek előállítása is, valamint a szervezet bűnözés nyeresége is egyre nőnek. Az ENSZ kábítószerekkel kapcsolatos tanulmánya kimutatta, hogy a fogyasztók száma egyre nő, ezzel párhuzamosan a többszörös fogyasztók száma is, és a HIV vírus terjedése is egyre nő. 2012 óta több mint 300 millió különböző 300 millió kábítószerfogyasztóról tudunk, ez 18%-os növekedést jelent a 2008-as adatokhoz képest. És hát abból azért nem indulhatunk ki, hogy ők mindannyian bűnözők olyan ellenőrző mechanizmusra van szükség, amely az ellenőrzést nem a jelenlegi formájában valósítja meg, ugyanis a kiadásokat tekintve 18%-ot szánunk a rendőri ellenőrzésekre, de csak 20%-ot a terápiára. Ha belegondolunk, hogy 400 millió eurót adunk ki évente akkor fontos lenne növelni az utóbbi számarány. Görögországban drámaian megnőtt az a HIV fertőzések száma. Ez az egyre elharapózó szegénység, munkanélküliség és növény és szintetikus kábítószerek fogyasztásának következménye. Fontos, hogy a prevenció területén határozottabban lépjünk fel, és több terápiás kezelési lehetőség álljon rendelkezésre. Egyre több az olyan anyag, amely semmiféle ellenőrzésnek nincs alávetve. Az európai polgároknak 25%-a, ez 58 millió embert jelent, Ennyi azok számára, akik illegális anyagokat fogyasztanak, fontos, hogy megfelelő lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy a függőségüket csökkentsük. 50 évvel azután, hogy az Egyesült Államokban harcot hirdettek a kábítószerek ellen, fontos lenne végre levonni a tanulságot. A tilalom és az ellenőrzés nem oda vezet, hogy eltűnjön a jelenség, sokkal inkább azt látjuk, hogy a maffia meggazdagszik a kábítószerfogyasztásból, és nem csak a polgárokat, hanem a közegészségügyet, sőt a közbiztonságot is veszélyeztették a kábítószerek. Egyre többen vannak olyan polgárok, akik az új pszichoaktív anyagoktól válnak függővé, a tilalom ezen a téren semmit nem használ, épp ellenkezőleg hat, egyre nő az illegális bűncselekmények száma, az Európai Parlament 2004-ben elfogadta a Katánia jelentést, ott egy közös európai fellépésről volt szó, egy közös európai politikáról. Most már végre komolyan kell vennünk ezeknek az ajánlásoknak a végrehajtását. Globális szinten a kábítószer kereskedelm hatalom, hatalmas veszélyt jelent, a tudományos adatok azt mutatják, hogy tilalommal nem lehet a kábítószer kereskedelmet korlátok közé szorítani, egyre nagyobbak lesznek a károk ezzel szemben. Ezt mutatják azok az adatok, amelyeket nemzeti és nemzetközi szinten is begyűjtöttek. Az Egyesült Államokban azt tapasztalják, hogy főként a kanabisszal kapcsolatosan egyre inkább az Egyesült Államok válik a céltáblájává a kábítószer áramlatoknak, Európában is egyre több tagállam válik célországgá, illetve tranzitországgá. Aztán vannak olyan országok, mint Portugália, Svájc és Hollandia, ahol alternatív ellenőrző mechanizmusokat vezettek be, itt az eredmények jobbak. Úgy gondolom, nem a repressziós politika vezet eredményre, hanem alternatív módszerekre, alternatív szabályokra van szükség a károk elkerülése érdekében, illetve a kábítószerkereskedelem kereskedelem korlátozása érdekében nem szabad továbbra is a fogyasztókat büntetni, mint eddig a prevencióra kell a hangsúlyt helyezni. Köszönöm. Jó tehát. Katika Liatárnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a javaslatot még meg kell vizsgálnom. Szerintem az Európai Unió nem kompetens a bűn ügyi eljárásért, de hát majd meglátjuk. Portila kolléga. Köszönöm. Antonio Pavlovát helyettesítem, aki már nem tudott eljönni. Taylor asszony pontosabban. Az előadó és az árnyék előadóknak köszöni Pavlova asszony a véleménytervezetet, és Javítani kell a kábítószer kereskedelem elleni fellépést, üdvözli a tanács keret irányelvet, amely erre született, és amely arra tesz javaslatot, hogy az új pszichoaktív anyagokat is kezeljük így. A meglévő keretet kell megerősíteni az új kihívások tükrében, például ö, újra kell definiálni, hogy mi az, hogy kábítószer, és milyen büntető jogi intézkedésekre lehet számítani. A szervezett bűnöző csoportok hatalmas profitot generálnak. Egyes becslések szerint az EU kábítószer kereskedelme 70 milliárd euró volumenű évente, és úgy tűnik, hogy nem vagyunk képesek ezt visszaszorítani az előadó rámutat, hogy ha ilyen profitot képesek termelni a szervezet bűnözők, akkor itt az ideje, hogy lecsapjunk rájuk, és persze tudományos alapon történjen ezen anyagok regisztrálása. Köszöni az árnyék előadóknak és az előadónak, Pavlova asszony, a népegészségügyi szempontok felvetését. Köszönjük! Végül pedig az Európai Bizottságnak adott szót, ha kíván a bizottság ehhez hozzá szólni, de akkor is csak röviden. Köszönöm, elnök úr, engedjék meg, hogy megköszönjem Szanik úrnak a konstruktív véleménytervezetet, amelyel ugye a keret határozatból készített irányelvet módosítani, módosítaná. A javaslat célja az, hogy egyes új pszichotikus anyagok közül a leg veszélyesebbeket a bűnügyi körbe és a tiltandó kábítószerek körébe átsoroljuk, arra való hivatkozással, hogy ez népegészségügyi gondot okoz, tehát kábítószerként kéne őket definiálni, hogy ugyanaz vonatkozzon rájuk, mint a kábítószerekre. Üdvözöljük azt is, hogy Szonik úr egyetért velünk abban, hogy a legveszélyesebb pszichotikus anyagok jogokkal a bűn üldözésnek kell foglalkoznia, és a büntetőjognak. És úgy gondoljuk, hogy azok a javaslatok, amelyeket Szonik úr tesz, a tisztázás érdekében, hogy az irányelv, a tervezett irányelv miről szóljon, jó, ő hangsúlyozza egyes pszichotikus anyagokból létrehozott keverékek problémáját is. A, gondolom, hogy az önök bizottságával a jövőben is konstruktívan tudunk együttműködni majd az irányelv tervezett pontosítása érdekében. Kíván az előadó még megszólalni? Köszönöm szépen a bizottságnak a pozitív választ, és a kollégáimnak is. Igen, szerintem is a büntető jogi körbe tartozik ez, a görög kollégával is egyetértek. Pontosítsuk, évekkel ezelőtt volt már egyszer egy vita erről, hogy mi a kábítószer és mi a pszichoaktív anyag és különösen, mivel ezeket a pszichoaktív anyagokat főleg fiatalok fogyasztják, ezért döntöttünk úgy, hogy gyors és szigorú fellépésre van szükség, az irányelvet meg kell alkotni minél előbb, különösen ezen anyagok keverékei vonatkozásában kell szabályozást alkotni. Ez tehát a lényeg a módosítók benyújtási határideje január 7-e, 5 óra délután. Itt a Környezetvédelmi Bizottságban január 30-án szavazunk a témában. 14-es napi rendi pont következik. Az állatok klónozása témában tartunk vitát. Szóbeli választigénylő kérdés és ellásfoglalás kapcsolódik ehhez. Dagmar Roth Bérent az első, aki felszólal ebben a témában. Remek, köszönöm szépen, elnök úr! Ez nagyon jó, én ugyanis ellenzem a klónozást, ezért most utána me- mindjárt mehetek is a Júri szakbizottságba, ahol félkor a koordinátorok ülésén kell részt vennem, ha ezt nem tehetném meg, akkor klónoztatnom kellene magamat, hogy itt is, ott is, ott legyek, azt meg ugye nem lehet. Szóbeli kérdést, szóbeli választ igénylő kérdést fogalmaztak meg néhányan. Löpázs kolléganő és a zöldektől érkezett kolléga is itt van. Emlékezünk mindannyian az újszerű élelmiszerekre vonatkozó tárgyalásokra. Ezek azért vallottak kudarcot, mert az Európai Bizottság a klónozással kapcsolatosan nem volt hajlandó állást foglalni. Noha ezt megígérte, megígérte, hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő a témában. Még Ma is várunk erre a javaslatra. Eddig nem sikerült megszületnie. És ami a marhahús címkézésére vonatkozó tárgyalások alkalmával elhangzott a részünkről, egy követelés volt, hogy végre szüle, szülessen meg a javaslat. Ezért született meg ez a szóbeli választigénylő kérdés, az ok tehát az, hogy a javaslat még nem született meg a bizottság részéről. A marhahús címkézésről szóló tárgyalások idején világos állásfoglalások születtek arról, persze másfél év vagy egy bő év eltelt már azóta, de minden esetre akkor elhangzott, hogy az amerikai mezőgazdasági minisztérium a maga weboldalán már közzétette, hogy nem kell aggódni az Egyesült Államokban, amiatt, hogy esetleg itt Európában betiltanánk a klónozást, mert az Európai Bizottság nem fog erre irányuló javaslatot tenni. Ezért a szóbeli választigénylő kérdésben először is azt a kérdést szegezzük a bizottságnak, hogy akar-e tenni valamit ebben az ügyben, milyen javaslatot akar előterjeszteni, illetve hogy a múltban mit tett, készült-e hatástanulmány, és ha igen, akkor miért nem tették azt közzé, illetve milyen álláspontot képviselnek a kötelező címkézésre vonatkozólag, különös tekintettel a klónozott állatok utódaira vonatkozóan, és az Európai Bizottságban milyen viták zajlanak jelen pillanatban erről, hiszen hogy Degőkt úr, a kereskedelmi biztos, másként gondolkodik erről, mint a fogyasztóvédelmi vagy egészségügyel foglalkozó biztosok, az nagyon is elképzelhető. Érdekelt volna bennünket az, hogy az Európai Bizottság a kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások során felhozza majd a témát. Úgy hallottuk, hogy az Európai Bizottság a jövő héten, ha nem is ezen a héten, de legkésőbb jövő héten előterjeszt valamiféle javaslatot a bizottság felé. Nézek, szegény Erikül ott még a kolléganőivel, és ha előterjesztenek valamiféle javaslatot, akkor ehhez fűződően két megjegyzésem van. Jó ideje kérjük már ezt a javaslatot. Nem követelte volna meg az illem, hogy esetleg az Európai Bizottság tájékoztasson bennünket erről. Abból kiindulva, hogy a bizottság nem akar javaslatot előterjeszteni a közeljövőben, mert máskülönben tájékoztatott volna bennünket, akkor tehát kiindulhatnánk ebből is, de ezt mégsem teszem, mert itt van nek- nálam a javaslat, és ebben semmi érdekeset nem találok egyébként. Két javaslatot kaptam készhez. Az egyik egy irányelvre vonatkozó javaslat, az állatok klónozására vonatkozólag, a másik pedig eh, a klónozott állatokból származó termékek forgalomba hazatalára vonatkozik, de hát ezek semmiről nem szólnak. A hármas cikkben fel van sorolva, hogy a tagállamokban mi tiltott az állatok klónozása, nevezetesen, illetve a klónozott állatok és a, az klónok forgalomba hozatalának tilalma a további generációkra vonatkozólag semmi nem szerepel a szövegben. Aztán a klónozott állatokból előállított élelmiszerek forgalomba hazatálára vonatkozóan mit javasolt volna a bizottság? Mit javasolt volna, mondom, mert ha javasolna valamit, akkor biztos tájékoztattak volna, ugye? Tehát felolvasom. Food from animal clones is not placed on the market. Full stop. Member states shall ensure that food of animal origin imported from third countries where food from clones can be legally placed on the market or exported is only placed on the market of the union according to any specific import condition adopted under article forty eight forty nine of regulation and so on. Ez tehát a szöveg angolul, felolvasva. Más szóval mindez mit jelent, elnök úr? Nos, bárki, aki az USA-ban, Kínában klónozni szeretne állatokat, ahol ez legális, azt megteheti, és ide az Európai Unióba behozhatják a klónozott állatokból származó húst. Másodszorban pedig ez azt is jelenti, hogy nem kell címkén, a címkén megjelölni, hogy ezek klónozott állatokból származó termékek. Sajnálom, Erik, szerettem volna tekintettel a karácsonyi ünnepekre, az új évre, békés hangnemet megütni, de ha ebből bármi igaz is, ebből a javaslatból, hát ez pimasság, és egyszerűen nem akarjátok megérteni. Ha már kedvezményeket akartok biztosítani az amerikaiaknak, akkor hát tegyétek ezt intelligensebben. Jó időben álltatok elő ezzel, joggal ben, reménykedtetek abban, hogy a parlament már nem jut a végére a dossziének, és remélem, alaptalanul remélitek azt, hogy az új parlament majd másként gondolkodik a kérdésről, és nem csinál ebből botrányt, de én ezt pimasságnak tartom. Újra és újra elmondtam, hogy nem akarunk klónozott állatokat, és azt sem akarjuk, hogy az élelmiszer termelésben felhasználják őket, és úgy tűnik az Európai Bizottságban nem érkezett meg ez az üzenet, nem értették meg. Nem tudom, mit kellene még tennünk, lehet, hogy a kollégák tudnak valamilyen okos tanácsot adni. Én már nem tudom, hogy mit tegyünk. Egyszerűen csak azt tehetjük szerintem, hogy nagyon világos üzenetet fogalmazunk meg. Abban a pillanatban, hogy a biztosok testülete, kollégiuma elfogadja ezt a badarságot, amit áll a papíron. Köszönöm szépen, Dagmar. Úgy döntöttünk a koordinátorokkal, hogy levelet fogalmazunk meg, ezt meg is tettük, és eh, remélhetőleg az Európai Bizottság részéről várható javaslat nem fog gyengében alakulni, mint az eh, a javaslat, amelyel kapcsolatosan annak idején kudarcot vallottak a tárgyalások. Ha így alakulna, ha igaz az, amit Dagmar Roth Bérent az imént mondott, akkor azt hiszem értelmezhetjük úgy, hogy hadat üzent a bizottság a parlamentnek. Haladunk tovább, Corinne Lepás, Bart Stas következik, Kertike Liotard, Stevenson kolléga, majd Péter Líze. Monsieur le Président, vous ne serez pas étonné. Elnök úr bizonyára nem fog megdöbbenni rajta, ha elmondom, hogy osztom azt a felháborodást, amit eh, az imént kollégám is hangoztatott. Az a két dokumentum, amit 10 perccel ezelőtt megkaptam, elfogadhatatlan, tűrhetetlen, és eh, sorolhatnám még a rokon értelmű mellékneveket, de azt hiszem értik, hogy mire gondolok. Az Európai Parlament egyértelműen szavazott már évekkel ezelőtt arról, hogy nem akarunk klónozást, ezt egyértelműen kimondtuk. Folytattunk erről vitát, és bizonyítottuk, hogy rendkívül jó hiszeműek vagyunk. Elnök úr bizonyára ön is emlékszik rá, hogy próbáltunk egy megfelelő megoldást találni. De ha erről a szövegről van szó, amit ma délután megkaptunk, akkor ebben sehogy sem szerepel a fogyasztók tájékoztatása, és az én kérdésem, elnök úr, nagyon egyszerű. A bizottság döntötte arról, hogy Európában eh, ezeknek eh, a klónozott állatoknak eh, a tenyésztését a fogyasztók ellenében vezeti be, és ezzel lehetővé teszi, hogy az amerikai, brazil és argentin hús váltsa fel az európai hústermékeket. Vagy a bizottság komolyan gondolja ezt. Nem nyújthatnak be hozzánk egy ilyen szöveget, hiszen ez elfogadhatatlan a polgárok számára is. Polgártársaink elsőprő többsége nem szeretne klónozott húst enni, és nem akarja klónozott állatok leszármazottait sem fogyasztani. Tehát egy elsőprő többség ezt nem akarja. Hogyha a piacon még csak egy címke sem jelzi azt, hogy itt klónozott termékről van szó, ami pedig egy nagyon egyszerű információ lenne, akkor még súlyosabb problémákkal szembesülünk majd. Ez még nagyobb válságba sodorhatja az európai piacot, és megdöbbentő számomra, hogy a bizottság így kívánja kezelni ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönjük szépen, Bács Stász nincs itt, akkor Kártik Eliotárt. Ja, oh. Köszönöm szépen. A Novel Food témája előadójaként én magam is végig gondoltam ezeket az itt is érintett problémákat, és 2011. március 28-a óta zajlik egy eljárás a klónozott állatok és azok élelmiszerként való felhasználása ügyében. 70 az európai polgároknak ellenzi a klónozott állatokból készült élelmiszereket, sőt magát a klónozást is ez ránk is igaz, az állatok egészségéről és etikai problémákról bőven lehetne értekezni. Az egyeztető eljárás a Novel Food ügyében végül is a parlament véleményének elfogadásával zárult a tanács által, és úgy tűnik, hogy kialakulóban van egy tilalom, amely a klónozott állatok utódaira vonatkozik, és a közvetlenül klónozott állatok fogyasztása pedig eleve tilos. A bizottság persze nem mindig gondolta ezt így, de mi nem vagyunk hajlandók elfogadni a javaslat felvizezését. Mi a fogyasztók és az állatok érdekeinek védelmében teljes körű tilalmat kérünk. A bizottság mindenféle eszköz megragadott, hogy kevesebbet másképp javasoljon, de a parlament az egyeztető eljárás során érvényesítette akaratát. Brüsszelben semmi sem maradhat titokban, ez a dokumentum sem, és remélem, hogy a bizottság képes lesz megőrizni a szöveg erejét, pontosabban erősíteni fogja azt a parlamenti javaslatok alapján. Ugyanis itt az a tét, hogy a klónozási eljárást az élelmiszeriparban ö, nem szabad alkalmazni, de a bizottsági javaslatban nem tér ki a bizottság a klónozott állatok utódaira, már pedig mi ezt is kérjük. Jó, ez még nem egy hivatalos javaslat, csak egy tervezet, de ennek a, a hátterében nyilván a transatlanti szerződés megkötésének könnyítése áll a bizottság részéről. Mi azonban nem adjuk be a derekunkat. Az világos, hogy az első generációs klónok fogyasztása tilos, de a második generációsokra miért nem vonatkozik javaslat? Hiszen a klónozás lényege az, hogy az utód generációk is ugyanazt a génállományt tartalmazzák. Ha a bizottság nem fogja föl ezt, akkor a parlament a barikádokra vonul. Mert az utódokból származó élelmiszer termékek szabályozása a legfontosabb. Ha ebbe bele sem fogunk, akkor a lényeget mulasztottuk el. Tehát kollégák, tessenek odafigyelni. A bizottság jogi trükkel megpróbál minket kiiktatni, azáltal, hogy az 52-es cikket, és nem a Lisszaboni szerződés 114. cikkét tekinti jogalapnak, ezért parlamentként a tények ismeretében csak igent vagy nemet mondhatnánk. Tehát vétójogunk lenne csupán. Ezért ezt a bizottsági javaslatot el kell utasítani, mert ez szemtelenség mind a fogyasztókkal szemben, mind pedig az állat egészségügyi szempontokkal szemben. Igen. Köszönjük szépen, Stevenson kolléga. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Jól emlékszem még, amikor éjszakákat töltöttünk a trilóguson évekkel ezelőtt, és akkoriban még egész éjszakát átfogó üléseink voltak. És ekkor azon igyekeztünk éppen, hogy a Lisszaboni szerződés intézkedéseit átvezessük. De sajnos az ezzel kapcsolatos egész munkánk pocsékba ment, nem sikerült megállapodni. És nagyon nem szeretném, hogyha ez a helyzet merülne fel ismét. És kudarcunk egyik oka az volt, hogy még minden tiszteletem Kartikájé, és azt is megértem, amit ő az imént mondott, de az egyik indok az volt, hogy nem volt gyakorlatias az, amit javasoltunk. Arról beszéltünk, hogy be kellene tiltani az első generációs klónozott állatokat, és ezek nem kerülhetnének az élelmiszerláncba, de a következő generációkat is be akartuk tiltani. És ezt én teljesen gyakorlati érzék hiány elévőnek tartom. Az Állatorvosok Szövetségétől itt van egy levél előttem, ami azt mondja, hogy egyáltalán nincsen káros egészségügyi hatása ezeknek a klónozott állatoknak. Tehát itt az szerepel, hogy nem jelent közegészségügyi kockázatot a klónozott állatok és azok leszármazottainak a fogyasztása. Tehát azt én nem ellenzem, hogy tiltsuk az első generációs klónozott állatok élelmiszerláncba kerülését, de az, hogy ezen túlmenjünk és azzal indokoljuk mindezt, hogy az amerikaiak nem követik az ő hústermékeiket. Ha erre hivatkoznánk, akkor egy kereskedelmi háborút robbantanánk ki, ami játszótéri verekedésé silányítaná az évekkel ezelőtti banán problémát. Az amerikaiak ugyanis ekkor egyszerűen elkezdik majd megcélozni az egymáshoz nem kapcsolódó európai termékeket, és ezeket fogják betiltani, ezeket nem lehet majd exportálni Európából Amerikába. Nem szeretnék még egy kereskedelmi háborút kezdeni az Egyesült Államokkal. De arra is szeretnék itt most kitérni, hogy bármit teszünk is, annak tudományos alapja kell, hogy legyen. Tehát ha bármi veszélyezteti az európai fogyasztókat, ha veszélyes számukra az, hogy klónozott állatok húsát eszik, akkor azt tudományosan igazolni kell. Ha a brit állatorvosok szövetsége és az Európai Állatorvosok Szövetsége egyaránt azt mondja, hogy a klónozott állatok biztonsággal fogyaszthatók, akkor honnan jön a tudományos megalapozottság? Nézzük azokat a vizsgálatokat. Értem én, hogy a koordinátorok megegyeztek egymással, és hallottam a bizottság részéről is a kritikákat. De a bizottságnak is tudományos értékelés alapján kellene dolgoznia. És ha csak ez meg nem valósul, ha nem tudunk gyakorlatilag kiutat mutatni, és nem tudjuk elérni azt, amit én javasolnék, tehát hogy csak az első generációs klónozott állatokat tiltsuk be, akkor megint egy csomó időt elpazarlunk majd, és csak azt fogjuk látni, hogy kudarcba fulladnak a próbálkozásaink. Tehát szeretnék most a józan észre appellálni. Elnök úr, ennyit szeretem volna mondani. Köszönjük szépen, Péter Léze. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Zommer asszony nevében szeretnék elnézést kérni. Ő a frakciónk felelőse. A családban bekövetkezett haláleset miatt nem tud ma itt lenni. Zomer asszony nevében is, saját nevemben is szeretnék elmondani néhány dolgot a néppárt álláspontjához kapcsolódóan. Úgy tudom én is, hogy szerdán számíthatunk a javaslatra, de remélem nem úgy fog megszületni ez a javaslat, ahogyan azt az előbb elővezette a kolléganő. Remélem nem olyan súlyos a helyzet, mint ahogyan ezt többen is elmondták. Én úgy látom, hogy bocs, biztos próbált olyan álláspontot kialakítani, amely a parlament számára észszerű kiindulási pont a vitában. Ebben reménykedtem legalábbis. De az Európai Bizottság ma sajnos nem kapott megfelelő támogatást, Ezért kérem a bizottság képviselőjét, aki most itt van, hogy jegyezze fel a bírálatainkat, mert ő is ott volt, nyugodtan magára veheti, amit mondunk. És hát három évvel ezelőtt is volt egy bizottsági javaslat, amelyhez képest most ez az új javaslat nagyon gyenge. De tudom persze, hogy a bizottságnak több szolgálata és masszívan ágált az Európai Parlament álláspontja ellen, azzal szemben. Jó lenne, ha tudomásul vennék, hogy a parlament megjegyzi az ilyesmit. Jó a szabadkereskedelmi megállapodás az USA-val, de ha szabadkereskedelmi megállapodásra hivatkozva most ilyen botor szöveget terjesztenek elénk, hát akkor nem kell csodálkozni azon, hogy ellenkezünk. Ha valaki azt mondja, hogy vagy lesz szabadkereskedelmi megállapodás, vagy pedig betiltjuk a klónozott állatokat, akkor tudom, hogy azonnal borítékolhatom, hogy hogy reagálnak a polgárok, azt fogják mondani, hogy akkor nem akarnak szabadkereskedelmi megállapodást. Jó lenne, hogy az Európai Bizottság egy kicsit polgárközelibb módon működne. Nem akarok itt senkit megsérteni, de hogyha a szabadkereskedelmi megállapodáshoz kötik ezt a témát, tehát akkor tudható előre, hogy hogyan zajlik majd ennek az ügynek a bemutatása a választási kampányban. Azzal kapcsolatosan, amit Stevenson kolléga mondott, valóban úgy van, nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a klónozott állatok, illetve az első utódgenerációból származó hús káros az egészségre, de az EFSA az összes állásfoglalásában kimondja azt, hogy további tanulmányokra van szükség. Ezt is figyelembe kell venni. Nagyon nagy az érzelmi töltete a témának. Senki sem mondhatja nyilván az, hogy az eddigi adatok alapján legalábbis, hogy nem veszélyes ez a fajta hús, de nem mondhatjuk biztosan azt sem, hogy nem veszélyes. És persze állat, az állatok védelmére vonatkozó szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen az állatok védelme benne foglaltatik az európai szerződésekben is. Ezt nem vehetjük semmibe. Ha egyetértünk abban, hogy az első utódgenerációra vonatkozólag szabályozásra van szükség, akkor nagyon határozottan kell most fellépnünk. Lehet, hogy a parlament által eredetileg kért egyeztetési eljárásban nagyon messzire ment a parlament álláspontja, de amit most a koordinátorok levelében kértünk, az nagyon visszafogott volt ahhoz képest, hogy mennyire érinti a polgárokat ez a téma, és mennyire mekkora érzelmi töltete van a kérdésnek. Úgy gondolom az első utódgenerációra vonatkozólag mindenképpen kell egy szabályozás, ez teljesen világos, és az nem igaz, és ha az igaz, amit Kártika mondott, hogy nem tudunk módosítókat benyújtani, hát akkor tényleg nagy baj van, mert akkor a frakciómnak nem is tudom javasolni, hogy az, össz, az ehhez kapcsolódó jelentések esetében, az okoni jelentés esetében és mások esetében a bizottság felé tegyünk egy-két lépést, mert ebből csak baj lesz. Nem tudom, hogy az Európai Bizottságnak szándéka volt, hogy az összes többi jogalkotási kezdeményezés is most kudarcra ítélje ezzel együtt. Legutóbb a német szövetségi kormány támogatását sem élveztük, amikor összeültünk tárgyalni az akkori fogyasztóvédelmi miniszter elértem telefonon annó, és ő elmondta, hogy ő személy szerint a parlament oldalán áll, de egy olyan koalíció van Németországban, ahol liberális a gazdasági miniszter, és ezért nem sikerült megállapodni. Ezért volt nekem fontos, hogy az új koalíciós szerződésben legyen egy olyan megfogalmazás, miszerint Németország támogatja az általános tilalmat, és támogatja az utódgenerációk címkéken való feltüntetését, megjelölését. A koalíciós tárgyalásokat ez nem tette egyszerűbbé, de remélem, hogy nekünk itt azért segít, és remélem, hogy sikerül módosítókat megfogalmazni az együttdöntési eljárás során, máskülönben szerintem kudarcra van ítélve ez a javaslat is, meg sok másik is. És hogyha az amerikaiakkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást akarjuk, akkor komolyan kell venni a polgárok aggájait. Ha tönkre akarjuk tenni ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, akkor csak a bizottság részéről csak arra van szükség, hogy még további ilyen javaslatokat tegyen, és már el is van intézve. Krizogálosz kolléga szeretne még felszólalni, mondja az elnök, nekem sajnos el kell mennem, mert a dohánytermékekről szóló háromoldalú egyeztetésen kell részt vennem. Szeretném még egyszer elmondani, azonban, hogy ez nem az első megállapodás, amelyet megbuktatott a parlament, és örül, örülnénk neki, hogyha tovább így bánnának velünk, és így szállna szembe velünk az Európai Bizottság. Ha így járnak el, akkor a parlamentet megsértik, és akkor aztán nagyon érdekes lesz az elkövetkezendő néhány hónap. Mókás lesz ez. Remélem, hogy sikerül módosítani ezt a javaslatot, nem marad meg a jelenlegi formájában, ugyanis jelenlegi formájában gyakorlatilag egy pofon lenne a fogyasztók számára. Azt hiszem, hogy az ilyen dolgokon áll vagy bukik egyébként Európa elfogadottsága is a nyilvánosság előtt. Mi vagyunk azok, akik nap mint nap kapcsolatban állunk a polgárokkal, és elmondhatom, hogy hát egy ilyen javaslat ez lenne a pont az én. És hát sokszor nekünk kell aztán megfizetnünk az ilyen javaslatok árát, úgymond. Nekünk kell oda tartanunk az arcunkat. Sok-sok jogalkotási eljárásban lesznek gondok, hogyha az Európai Bizottság javaslata tényleg így néz majd ki. Gelbrand és Krizogelosz kollégák szeretnének még felszólalni, Krizogelosz képviselő. Köszönöm szépen az egy nagyon fontos téma. A klónozott állatok ügye valamennyi fogyasztót érinti, de általában az európai társadalmat, a nép egészségét. Nyilván akarunk kereskedelmi kapcsolatokat a világgal, az USA-val, de minden kereskedelmi kapcsolatrendszernek, egyezménynek vannak keretei, és a fogyasztóvédelem az egyik ilyen premissza amelyre figyelemmel kell lenni, de legalábbis nem szabad a kereskedelmi megalapodások kapcsán elfelejteni a fogyasztók szempontjait. A magunknál szokásos magas normákhoz ragaszkodnunk kell külső kapcsolatainkban is. Ha igaz, amit a kollégák elmondtak, akkor az Európai Bizottságnak sokkal jobban oda kéne figyelni arra, hogy az egészségünket ne tegyék kockára azok engedélyezésével. Az elővizsgálatosság elve pont ezt jelenti, hogy ha nem is tudjuk, hogy milyen hatása van a potenciális veszélynek, éppen ezért nem lehet kitenni egy potenciális veszélynek senkit. Márpedig se pró, se kontra erre nincsen bizonyíték, és azt sem tudják bizonyítani a kutatók, hogy nincs negatív hatása a klónozott fajok fogyasztásának. És akkor még nem beszéltünk az állatvédelmi szempontokról. Az Európai Parlament képviselje saját magát, amit mindig is mondott, hogy tiltjuk a klónozást, a klónozott élelmiszerek terjesztését, forgalomba hozását, fogyasztását, és nyilván, ha nálunk nincs nek-nek előállítása, akkor ez kizárólag a behozott termékekre vonatkozhat, főleg az USA-ról beszélünk, különösen, hogyha ezeknek nem lehet lekövetni az eredetét. Pláne, hogyha nem tudható, nincs nyilvántartva, hogy egy adott termék klónzott faj utódjából származik-e. A polgároknak joga van megfontolt döntést hozni, és nem szabad még annak a begyomását sem keltenünk, hogy az egyébként saját magunk által már sokszor megfogalmazott elveket most egyszerűen nem tartjuk érvényesnek. A fogyasztóvédelme legyen az elsődleges szempontunk. Köszönöm szépen, Krisztus úr. Ennyit akkor az állatklónozásról. Okay, yeah, we, we return to the commission. Most a bizottságnak adom meg ismét a szót, majdnem megfeledkeztem erről, de a sok bírálat után most nekik jár a szó. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattam. Igen, nehéz volt ez a vita. És meghallgattuk mindazokat a bírálatokat, amelyek a bizottságot érték, és úgy gondolom, hogy Lize úr foglalta össze a legjobban azt a lelki állapotot, amelyben a bizottság meghozta a döntését, vagy meghozza majd a jövőben a döntését. Az első iránymutató vita november 27-én volt a biztosok kollégiumában, és ekkor ők úgy döntöttek, hogy a tanács és a parlament számára december 18-án benyújtják a javaslatokat. Nem tudom, hogy önök milyen dokumentumot kaptak, valószínűleg itt arról az anyagról van szó, amelyet, amelyek kiszivárogtak, ugyanis jelenleg ezek még bizalmas dokumentumok a bizottságon belül. Még nem zárultak le a viták, ugyanis ma is volt még a bizottságon belül egy vita, és 18-án lesz majd nyilvános a végleges anyag. Tehát lehet, hogy önök nem a megfelelő dokumentumot kapták most meg. Így tehát most nehéz nekem előre látni a biztosok jövő szerdai döntését, minden esetre a bizottságon belül az orientációs vita is megmutatta, hogy nagyon sok centrifugális erő mutatkozik meg, és ezeknek más-más okai vannak, bizonyára értik, hogy mire gondolok. De bizonyára megértik azt is, hogy a bizottság belső vitái bizalmas jellegűek, és én most erről nem beszélhetek. Szeretnék visszatérni Borg úr vállalására 2012. novemberében az Önök szakbizottságában járt eh, a biztos úr, és eh, azt ígért, hogy 2013 közepére eh, szabályozva lesz mind a klónozás, mind pedig a New Food kérdése. Most egy fél éves késésben vagyunk, még akkor is, hogyha szerdán megszületik a bizottsági dokumentum. De ez a hat hónap nem a bizottságon belül, belüli vitákkal telt el, hanem egyeztetéssel, ami nagyon nehéz vitákba torkolott a bizottság egyes szervei között. Erről sem mondhatok el mindent, de azt hiszem, hogy Lize úr elemzése viszonylag pontosan vázolta a helyzetet. Nagyon sok véleménykülönbség volt a bizottság egyes szolgálatai között az önök állásfoglalásában szerepel a hatásvizsgálat, az Impact Assessment. Ezt ugyanakkor fogjuk majd nyilvánosságra hozni, mint a javaslatot, tehát szerda után néhány nappal önök is megkapják majd. Valóban voltak korlátai annak, hogy a gazdasági hatásokat mennyire lehet feltárni Észak- és Dél-Amerikában. Ez azért van, mert itt magán kezdeményezésekről van szó, és ezeket Észak- és Dél-Amerikában egyáltalán nem ellenőrzik állami hatóságok. Tehát itt magántársaságokról van szó, ők vonakodnak, nem szeretnének gazdasági információkat megosztani arról, hogy hány darab klónozott állat van, és hogy hogyan állítják elő a megtermékenyítő anyagokat, és hogy a hústermékek mekkora százalékában van jelen klónozott állathúsa. A 2011 márciusi egyeztetés megbukott ugyan, de őszintén szóval úgy gondoljuk, hogy ennek nem a bizottság volt az oka, hanem az, hogy nézetkülönbségek léptek fel a parlament, illetve a tanács között. A parlamentnek nagyon ambiciózus javaslatai voltak, a tanács sokkal mérsékeltebb álláspontot foglalt el, és ezek az eltérő álláspontok vezettek oda, hogy az egyeztetés 2011 márciusában nem járt sikerrel. A bizottság nyitottan állt hozzá, és szeretett volna egy olyan javaslatot létrehozni, amit középutasnak lehetne leginkább nevezni. És Grote elnök a biztosunknak nemrég írt egy levelet, és ön átadhatja Grote úrnak, hogy Borg úr már szerdán válaszolni fog erre, tehát azonnal, amint a biztosok meghozzák a döntésüket. Ezt nem szerette volna megelőzni a válaszával, ugyanis nevetséges lett volna, hogy ha ő akkor ír egy levelet, amikor még nem végleges a biztosok döntése. Tehát ezért van az, hogy az önök szakbizottságának elnöke még nem kapta meg a biztos úr válaszát, de szándékában áll ezt a választ megírni, amint annak eljön az ideje. Értjük mindazokat a támadásokat, amelyeket a bizottság ellen intéztek az amerikaiakkal kötött szabadkereskedelmi megállapodás miatt. Mindenkinek joga van a saját véleményéhez ezzel kapcsolatban, de itt a bizottság eh, nem bocsátott ki hivatalos állásfoglalást. A génmódosított eh, termékekkel és a hormonokkal kapcsolatban nagyon határozottan állást foglaltunk, de Barrozó úr azt mondta, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásban eh, ezekről nem lesz szó. A klónozás még nem képezte vitatárgyát akkoriban a biztosok körében, és ezért ezt a pontot nem is vettük be az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokba. De senki számára nem titok az, hogy az amerikai fél nagyon erőteljes nyomást gyakorolt valamennyi tagállamra, bizonyára önökre is, illetve a bizottságot is próbálták befolyásolni annak érdekében, hogy a címkézéssel kapcsolatban ne legyen kötelezettségük, ami az első generációs klónokat illeti. Azok a javaslatok, amelyek megszülettek, fontos, hogy a tudományon alapuljanak, és hogy szem előtt tartsák az állat jólétet. Nyilvánvaló, hogy a klónozás, mint tevékenység együtt jár halálozási esetekkel, vetéléssel, és ez állatjóléti problémákat vet fel, akár a, a kihordó anyállat, akár pedig a megszülető állatok tekintetében. És az állatjóléti, illetve tudományos okok miatt foglaljuk el azt az álláspontot, amelyet, amelyet hangoztatunk. Az első generációs klónozott állatok esetében mesterséges megtermékenyítésről van szó, ezért itt nem merül fel az a probléma, ami más esetekben igen. És zárásképp arra reagálnék, amit önöktől hallottam, tehát a vita a jövőben is nagyon nehéz marad. A bizottság szeretett volna kitartani a vállalása mellett, amelyet Bors úr tett a parlamenti meghallgatása során, és amelyet ezután Barroso elnök úr is megerősített. Lehet, hogy a javaslat önöknek nem fog megfelelni, ez előfordulhat, de mégis érdemes erről vitát indítani a parlamenten belül. Van egy olyan lehetőség, ami jelenleg még a levegőben lóg, de az is előfordulhat, hogy már a következő parlament fog majd erről nyilatkozni. A biztosok kollégiuma úgy döntött, hogy már most elindítja ezt a folyamatot azért, hogy eleget tegyen a vállalásának, és azért, hogy ez a parlament, amely nagyon mélyen bevonódott a 2011 márciusi trilógusba, lehetőséget kapjon a vitára. Láthatják tehát, hogy a bizottság figyelembe veszi a parlament szükségleteit és óhajait. Ismétlem, hogy előfordulhat, hogy önöknek csalódást okoz majd ez a javaslat, nem tartják majd talán elég nagyra törőnek, de itt mégis egy nagyon nehezen elért kompromisszumról van szó a biztosok kollégiumában. És természetesen a két intézmény, tehát a parlament és a bizottság feladata lesz, először is tehát a jelenlegi parlamenté, később pedig a következői, illetve a tanácsnak is szerepe lesz abban, hogy megegyezés szülessen a szöveggel kapcsolatban. És fontos azt is tudni, hogy ha ez a vita ismét kudarcba fullad, akkor a jelenlegi helyzet marad fent, tehát nem lesz tilos a klónozás. Az Európai Unióban jelenleg nem tiltja semmi a klónozást, nem csak kutatási célokra, vagy kihalás szélén álló állatok esetében, hanem emberi fogyasztásra szánt állatok esetében sem tilos jelenleg a klónozás. Ha a viták továbbra is továbbra sem hoznak eredményt, akkor a jelenlegi helyzet marad fenn, ami az állat jóléti szempontoknak sem kedvez. Elnök úr, itt most abba is hagyom. És köszönöm, hogy ezt a vitát lefolytathattuk, még akkor is, hogyha sokan támadták itt most a bizottságot. Köszönöm szépen a lehetőséget. Merci, monsieur. Euh, Köszönjük, úr. Lenne még egy pótkérdésem önhez. Elmondta, hogy úgy érzi, hogy a bizottság ö, bonyolultnak találja azt, hogy Króte úrnak válaszoljon, mert hogy a kollégium még nem hozott egységes döntést ebben. Ugyanakkor nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy tárgyalásokat kezdjen az USA-val, ugyanerről a témáról, mielőtt politikai vitánk lezárult volna intézményeink között. Ön azt mondja, hogy a bizottság tudományos alapon dolgozik a tárgyalások során. Nem gondolja, hogy ugyanez megilletne minket is, illetve a politikai aspektust is? hogy a bizottság ne kezdjen tárgyalásokba az USA-val semmilyen szabadkereskedelmi egyezményről, mielőtt politikai megegyezés születik az állatkolonozásról az intézményeink között. Nehéz, hogy személyesen megválaszoljam ezt a kérdést elnök úr számomra. Ön is tudja, hogy a tárgyalások elkezdődtek a bizottság és az USA között néhány hónappal ezelőtt. A klóning eddig még nem került napirendre, és a GMO és a hormon tekintetében Barroso úr világos álláspontot képvisel már a tárgyalásra kezdetekor ezt leszögezte. Ami a klóningot illeti, a klónozást, erről még nem volt szó, mert erről valóban nem volt még politikai vita, még a kollégiumunkon belül sem, és önökkel sem valóban, a tanácson belül sem. Ennek a javaslatnak az előnye amely ugye a következő nap, napokban önöket is eléri, az, hogy, még ha nem is tetszik önöknek, hogy legalábbis ez a vita beindul, ugyanis korábban ugye a bizottság úgy döntött, hogy a, ezt a témát elnapolja, hogy 2014-15-ben, amikor az új parlament feláll, nem, nem ezt a stratégiát követtük, hanem azonnal beindítottuk a vitát, vagy beindítjuk ezzel a javaslattal, hogy már önökkel elkezdhessük tárgyalni azt a klónozásról, de az eszmecsere keretén belül az amerikaiakkal a többi témáról már el kellett kezdeni a tárgyalást. és amint hivatalosan is a parlament állást foglal a következő időszakban, és a kollégium ezt akár esetleg szerdán elfogadja, ha ezt önök hétfőn eljutat, ide akkor ezt elküldjük hétfőn önöknek és a tanácsnak, tehát azonnal értesülnek a bizottság politikai álláspontjáról is, nem csak a szöveg tekintetében, hanem az USA-val folytatandó tárgyalások vonatkozásában is. Ez tehát a válaszom. Köszönöm. Akkor ezzel ezt a témát lezárom, és igaza van, január 8-a a módosítók határideje, tehát addigra már ismerni fogjuk a bizottság javaslatát. Az Envi Bizottság január 30-án szavaz a témában, és az állásfoglalás plenárison történő elfogadása februárban várható. Ezzel a mai napirendet lezárom, holnap 9 órakor a koordinátorok ülésével kezdjük a munkát, és 10-kor pedig a normál envi napirendet fogjuk majd tárgyalni.